Eh bien, bonjour. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Elkezdjük a mai ülést. Először is elfogadjuk az, eh, a napi rendet. Van-e valamilyen ellenvetés a napirend tervezettel kapcsolatban? Van-e valamilyen megjegyzés? Ha nincsen, akkor ezt elfogadottnak nyilvánítjuk. Megkapták ugye a szeptember 22-i ülésnek a jegyzőkönyvét. Ha vannak megjegyzéseik ezzel kapcsolatban, akkor kérem szépen jelezzék a titkárságnak az ülés vége előtt. Különben, ha ez nem történik meg, akkor ezt a e- jegyzőkönyvet elfogadottnak nyilvánítjuk. Örömmel üdvözlöm a két francia képviselőit, Jean-Paul Baquet és Jean-Louis Christet, akik majd bemutatják a jelentésüket, de majd erre visszatérünk. A 192-es cikke a parlament rendjének megfelelően a csak a bizottság egyetértésével lehet a koordinátoroknak a az ülésére elfogadni a koordinátorokat, és ezért a koordinátorok javaslatait, amelyeknek az ülés eredményeit átadjuk a különböző tagoknak. A frakciók eddig nem támasztottak nehézséget, de a koordinátorok azt javasolják, hogy ezeket az eredményeket eh, épp ezért csak formálisan eh, fogadják el, amely eh, ugyanígy a jegyzőkönyvek elfogadásánál ugyanígy van. És először is a az előző koordinátorok ülésének az írásos ajánlásait fogadják el, amely benne van az anyagokban. Aztán a második pont az, hogy hogyha nincsen ellenvetés a bizottság tagjai részéről, amelyet a titkárságnak az ülés vége előtt kell megkapnia, az is elfogadottnak nyilvánítok, és aztán a mindenkinek a kérésére az utolsó koordinátor ülésének e, a bizottsági megbeszélése az egyéb e, pontok alatt lesz. Hogyha ezt elfogadják, akkor ez, ez, e, ezeket az eredményeket a jegyzőkönyvhöz csatolják, és aztán ezeket elfogadják. Együtt értenek -e ezzel, hogy ez így történjen, hogy ilyen módon történjenek ezek. Jó, köszönöm. Megkapták az anyagukba a koordinátorok ülésének, a szeptember 22-i koordinátor ülésnek az eredményeit. Hogyha vannak ezzel kapcsolatban megjegyzések, akkor kérem szépen ezt jelezzék a titkárságnak az ülés vége előtt. Hogyha ez nem történik meg, akkor eh, elfogadottnak nyilvánítjuk ezeket az eredményeket. A bizottság részéről nem kaptunk kérdéseket a mai ülésre. E, tehát akkor úgy tekintjük, hogy a mai ülésen nem nyújtanak be kérdéseket. Az elnök, elnök bejelentéseit, illetve nincsen bejelentések, tehát akkor jön a következő napi rendi pont. Az Európai Bizottságnak vannak közleményi, Domenico Rossa talán, de nincs itt, ő, ő mondta volna ő ezeket, tehát akkor nincsenek kérdések. Valaki más kér szót? Igen? Asszonyom? Nem? Igen? Csak tájékoztatni szeretnék a 2012-es munkaprogramot az elkövetkezendő hétben fogják elfogadni. Elnök, köszönöm szépen, jó tudomásul vettük. Tehát a formális pontokon most már túl vagyunk, és akkor nézzük az érdemi kérdéseket. Mint ahogy mondom, nagy örömmel üdvözlök itt a francia nemzetgyűlésnek két tagját, Jean-Paul Baquet és Jean-Claude Christet, akik a külügyi bizottságnak a tagjai. Ez a francia parlamentben felelős a fejlesztési együttműködését. A külügyi bizottságnak megfelelői, meg, megfigyelői feladata is van, amelyet Beke úr elnökél. A francia fejlesztési politika egy egyensúlyt szeretne tartani a támogatások terén a kétoldalú és a többoldalú kapcsolatok között. Egy jelentős jelentést készítettek el 2010. decemberében, amelyet a Nemzetgyűlésnek is bemutattak. Ez több kérdéssel is foglalkoztunk, amelyekkel itt is az Európai Parlamentben foglalkoztunk, amikor az európai támogatásoknak a jövőjéről beszélünk. Tehát, hogy mik a legjobb eszközök, hogy erősítsük veszítsük ennek a támogatásnak a hatását, vagy pedig mi az új támogatóknak a szerepe. Vannak javaslataik is az Európai Parlament ellenőrzési feladatát illetően. Ez számunkra is nagyon fontos, hiszen most is folytatunk róla vitát a Fejlesztési Bizottságban. Az, ezen kívül a missziónak, a küldöttségnek a jelentése, az foglalkozik az európai együttműködési támogatással, és remélem, hogy erről is tudunk ma részletesen beszélni. És ezért azt javasoljuk, hogy a támogatást vegyük bele a költségvetésbe, hiszen erről a parlamentben már nagyon régóta beszélünk. Ugyanígy támogattuk a koherencia megerősítését az európai politikák keretén belül nem késlekedek tovább, most átadom a szót a francia kollégáinknak, akik bemutatják az ő jelentésüknek a következtetéseit. Most akkor Bake úr kap szót, és vagy Krisztúr, 15 percben. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, kedves kollégák. Nekem az a megtiszteltető szerep jutott, hogy én vezethetem azt az albizottságot a külügyi bizottságon belül, amely a fejlesztési támogatásokkal foglalkozik. Franciaország az egyik legnagyobb az Egyesült Államok után valójában a második összegszerűen a fejlesztési támogatások kiutalása révén. 8,2 milliárd euró volt 2009-ben ez az összeg, 2010-ben egy kicsivel még több is. Nem csak az összeg nagyságáról van szó, hanem még inkább arról, hogy nagyon bonyolult a rendszer, ezt sajnálják a francia parlamenti képviselők, és azt szeretnék, hogy jobban látható legyen a, megvilág, a megvalósulása, illetve a hatékonysága ezeknek a támogatásoknak. Ugyanis a láthatóságát jelenti ez az országunknak fejlesztési támogatások területén. Ez a kiinduló pont, amely a külügyi bizottságot motiválta, amikor ezt a tényfeltáró albizottságot létrehozta. Nagyon sok specialistát hallgattunk meg, és jártunk Tunéziában, az Egyesült Államokban, Kongóban és Brüsszelben is. Így azt szeretnénk elérni az itt hallottak a keresztül, hogy lehető leghatékonyabban használjuk fel ezeket a forrásokat, és tanuljunk a többiektől is, akik ilyen segélyeket adnak, valamint a nemzetközi multilaterális intézményektől is. Három térséget választottunk, a mediterrán térségeket, Ázsiát és a szubszaharai Afrikát. Más és más a helyzet ezeken a területeken, éppen ezért mások az eszközök is, amelyeket alkalmazhatnunk. A többi hivatalos utunkon a multilaterális aspektusokra koncentráltunk, megvizsgáltuk az ENSZ-nek, az UNICEF-nek, az Amerikai Fejlesztési Banknak, az IMF-nek, az Afrikai Fejlesztési Banknak, az Európai Bizottságnak, az Egyesült Államok szakszervezetének, illetve ezzel foglalkozó szervezetének, a, valamint a Gates alapítványnak a munkáját. Mindenhol megpróbáltuk megkeresni a bilaterális, multilaterális szereplőket, és megkérdeztük tőlük, hogy eh, mi a tematikájuk, és mik az aggodalmaik a segélyezés területén. Három részből áll az anyagunk, amelyet a parlamentnek benyújtunk. Az első az a fejlesztési támogatásokkal kapcsolatos helyzetértékelés, egyfajta történelmi visszatekintést is tartalmaz. Ez egy közpolitika, amelyet minden nyugati ország két pillérre alapoz. Az egyik az észak-dél szolidaritás, az ENSZ-ben fogadtuk el ezt a pillért, és ennek célja, hogy csökkentsük a szegénységet. Több mint tíz éve a milleniumi fejlesztési célok érvényben vannak, és ezeket folyamatosan értékeli a nemzetközi közösség. A második dolog a nemzeti érdek és a nemzeti biztonsági érdekek Ezen kívül a világ eh, az elmúlt években komoly változásokon ment eh, keresztül, eh, és ez kihatott a fejlesztési támogatásokra is. A globalizáció folyamán új témák merültek fel, például a járványok elleni fellépés, a globális felmelegedés elleni fellépés, ezt szeretné az nemzetközi közösség, hogyha most koherensebb lenne a fejlesztési támogatás, hatékonyabbak legyenek a módszerek, és jobban odafigyeljünk a helyi igényekre, mind helyi szinten, mind pedig a világ szinten. Nem véletlen, hogy a G20 is elkezdett érdeklődni a fejlesztési politikák iránt a bilaterális és multilaterális közötti ellentét eh, értékelésekor mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezt a problémát eh, elemezzük. És kevés időt adott, azért olvasunk ilyen gyorsan, persze a tolmácsok messze nem győzik ezt a tempót. a nemzeti közös segítség nagyon fontos. Épp ezért foglalkoznunk kellett azzal, hogy hogyan alakultak a dolgok, és a multilateralizmus és a bilateralizmus azt jelenti, hogy inkább kiegészítik egymást, mint egymással szemben vannak hatékonyan csak közös fellépésekkel lehet több oldalú keretek között megoldani ezeket a kérdéseket. Említettem korábban az éghajlatváltozást, a közjavakat és a többi. A jelentés második része részletesen e, elemzi a francia támogatási politikát, fejlesztési támogatási e, politikát. A Franciaország egy nagyon fontos szereplő, és nagyon sok fontos szerepet játszik a viták során is. A támogatási politikánk ugyanakkor bizonyos jellegzetességet is mutat a többi partnerekkel szemben. Az egyik környez, eh, nemzetközi környezete azt mutatja, hogy tulajdonképpen nincs meg az egyensúly, elsősorban az eszközök terén. Épp ezért mi egy elég, elég szigorú következtetéseket vontunk le azt látjuk, hogy jobban össze kell fogni az egész struktúrát. A saját eszközeink sem, sincsenek egyensúlyban, és ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a valóság és a szavakban megfogalmazott dolgok között nagy különbség van. Épp ezért nagyon fontos, hogy láthatóbb és hitelesebb legyen a politika. Épp ezért bizonyos eszközöket kell választanunk, például a legszegényebb országokat kell támogatnunk szemben a fizetőképes országokkal. Ez mind az egészségügy, a víz, a higiénia és a többi területén, területén mind nagyon fontos kérdések. Ezek az egyensúly hiányok nagyon fontos problémát jelentenek, ugyanis másként megfogalmaz, ez azt jelenti, hogyha a fejlesztési politikát összehasonlítjuk a másik partnerek politikájával, akkor elsősorban a fellépítményű problémák okoznak halmozódó következményeket, hatást. A jelentés utolsó részében felvázoltunk bizonyos utakat a fejlesztés területén, és pedig elsősorban a strukturális területen azt javasoltuk, hogy jobb egyensúlyt kell elérni a multilateralizmus és a bilateralizmus között. Ugyanakkor megpróbáltuk azt is felvázolni, hogy hogyan lehet a több oldalú kapcsolatokat jobban kihasználni, ugyanis a jelenlegi dinamikában nem igen tudunk jobban jelen lenni. Vannak olyan kihívások, amelyek amelyek szükségesé teszik, hogy multilaterális eszközöket használjunk. Épp ezért a szerepünket, Franciaország szerepét sokkal jobban kell játszani, mind európai, mind globális környezetben. Épp ezért fontos, hogy láthatóbbak legyünk, és ezt próbáljuk megtenni. Köszönöm szépen, és most átadom a szót Jean-Louis Krisznek, aki részletesebben beszél majd az elemzésünkről. Elnök, köszönöm szépen, most pedig akkor Kriszt úr kap szót. Nagyon szépen köszönöm, hölgyeim és uraim. Szeretném kiegészíteni kollégámnak az előadását, és a feladatunknak a nyomon követéséről is beszélni. Mint, mint már mondtam, mindig nagyon meghatározó a fejlesztési politika attól, hogy milyen a háttér. A nemzetközi szintér, a különböző összközök, a különböző választások, és az intézmények közötti együttműködés ezt a dimenziót csak hangsúlyozza a multilaterizmus, a bilaterizmus közötti eh, kapcsolat, amely tulajdonképpen a munkánk eh, elindító pontjaként is eh, működött. Nagyon fontos a hivatalos fejlesztési támogatás szempontjából. Három vektora van ennek, a két oldal, az európai és a multilaterális oldal. Logikus szempontból azok a kritikák, amelyeket megfogalmaztak, elsősorban annak alapján mi az intézmények közötti együttműködésről próbáltunk vizsgálatot tenni. Próbáltuk megvizsgálni, hogy milyen feladati körök vannak, és tulajdonképpen ezen gyülekezet előtt is ma ezt szeretnénk megvilágítani állandóan újra előfordul az a megjegyzés, elsősorban az OECD keretében, hogy a nem igazán tudjuk ma, hogy ki határozza meg az együttműködési, fejlődési együttműködést. Ez a helyzet nyilvánvalóan hatással van arra is, hogy milyen szakpolitikákat és eszközöket választunk. És nagyon fontos ez a politikák érthetőségi szempontjából is a Franciaország megpróbálja ezeket a közpolitikákat jobban ellenőrizni, mint eddig tette. Franciaországban sosem fe, tartottak még a fejlesztési együttműködésről vitánt e, a különböző ágazati politikák és a stratégiák foglalkoznak ezzel a kérdéssel, de ők egyedül, e, ha bár ez a helyzet most kezd már megváltozni. Van egy nagyon francia hagyomány, amely 78-ig a második köztársaságig nyúlik vissza, és ez azt jelenti, hogy a, a, a parlamentet marginalizálják a, a védelem, a külpolitika elsősorban, hogy is mondjam, a, a francia elnöknek a privilégiuma. És ezért nem reagáltak ezekre a feladatokra. Épp ezért a mi javaslatunk az, hogy a finanszírozás szempontjából őszintén tárják fel a kérdéseket. Vannak kritikus megjegyzések, amelyek nem látják eléggé láthatónak a politikánkat a 0,7%-a a költségvetésnek a szomszédos országokra fordítandó, például az Egyesült Királyságra, amely a nemzetközi kötelezettségvállalásaira fordítja a saját eszközeit. A fejlesztési együttműködés során igyekezni kell arra, hogy mozgosítsuk az országot, amely támogathatná az önkéntességi politikát a fejlesztés területen, hogy olyan szintre emeljük, mint a többi országokban. Tehát a közvéleményt is jobban kell mozgosítani a kedvezményezett országokkal való együttműködés nagyon fontos. Ők maguk is igénylik ezt a fajta megközelítést, és nem is látják másként a kapcsolatokat velünk. A francia együttműködésnek az egy, e, ilyen irányba mozgatása azt jelenti, hogy a különböző eszközöket, pénzügyi és más eszközöket errefelé fordítsuk, és hatékonyabbá tegyük ezt a politikát a rendszert összefüggőbbé, következetesébbé kell tenni, és a finanszírozási még a mechanizmusokat illetően. Ennek földrajzi és ágazati prioritásokat kell megfogalmazni. A nemrégen felvázolt irányok amelyet egy évvel ezelőtt, amikor a jelentést benyújtottuk, tették meg, az azt jelenti, hogy a fekete afrikai rész, a szubszaharai Afrika az, az egyik legfontosabb terület. Tehát felmerül a hitelezés és az adományozás politikája közötti kapcsolat. Ezért kértük meg a kormányt, hogy a programozható kétoldalú támogatást vegyék figyelembe, és 2015-ig határozzák meg. A fő e-, európai adományozók amelyek kevéssé fektetnek be a multilaterális kapcsolatokban, amelyek eddig bilaterálisak voltak, azokat olyan országok felé kellene terelni, amelyek kevésbé láthatók. Az európai fejlesztési politika, amelyre önök nyilvánvalóan különösen érzékenyek, azt jelenti, hogy Franciaország is súlyjal szerepeljen ebben. A Franciaország eh, a, eh, tulajdonképpen a, eh, az Európai Fejlesztési Alapnak az egyik alapító tagja. Épp ezért nagyon fontos, hogy nem kérdőjelezhetjük meg a több évtizedre viszonyuló elkötelezettségünket. Ma mi vagyunk ennek az alapnak a második legnagyobb támogatója, és a fejlesztési támogatási együttműködés tevékenységünk is azt mutatja, hogy milyen értékeket teremtettünk ebben. Figyelni kell arra, hogy az ígéreteket, amelyeket a Lisszaboni szerződésben megtettünk, az valóban nagyobb szinergiát eredményezzen az Európai Unió és a fejlesztési politika között. A bizottság kidolgozta a zöld könyvet, és Franciaországnak fontos ebben ennek szerint a szerepét eljátszani az ágazati és más politikákban. Nagyon fontos, hogy Franciaország európai szinten is szóljon az európai szakpolitikák mellett, akár olyanokkal, amelyek számára érdekesek, akár más tagállamok számára. Nyilvánvalóan nem fogja mindenki osztani ezt a politikát. Az Európai Fejlesztési Alapnak a költségvetésbe belevétele, ahogy a kollégám is említette, azt igényli, hogy a legszegényebb országok felé forduljunk, amelyek nem tudnak ehhez az alaphoz hozzáférni, és jelenleg annak ellenére, hogy mi szeretnénk más tenni, nem tudnak igazán harcolni a szegénység ellen. Aztán az elosztási kulcs csökkentése mellett is szólunk, amely nagyobb mozgásszabadságot eredményezne. A multilaterális rendszert illetően nyilvánvalóan eh, hasonló következtetésekre jutottunk. Nagyon fontos, hogy a több oldalú intézmények, amelyekhez, amelyeket mi is támogatunk, eh, egyfajta kondicionalást eh, valósítsanak meg számunkra. A kollégám említette többször is, hogy a többoldalú finanszírozásban milyen egyensúlyhiányt találunk. Elsősorban azt kellene tenni, hogy az önkéntes hozzájárulások az ENSZ, ENSZ szerveihez, amelyek jelenleg nagyon is nem, nem elegendők, megváltozzanak. Szerencsére ezek ma már kezdenek megváltozni. Aztán nyilván a vertikális alapokat támogatunk, azért, hogy igazán olyan feladatot tudjunk ellátni, amely az állás, a helyzetünknek megfelelő. Több olyan téma is van, amelyben Franciaországnak nagyobb szerepet kellene játszania, elsősorban a multilaterális eszközöknek az optimalizálása szempontjából, és a kétoldalú eszközök hatékonyabbá tételével. Összefoglalva, biztos, hogy hatékonyabbak tudnánk lenni, mint, mint ahogy eddig sikerült kollektív és többoldalú kapcsolatok segítenek abban, hogy a koherenciát, a különböző partnerségi kapcsolatokat és a különböző témákat illetően fontosabb munkát tudjunk végezni. Franciaország nyilvánvalóan nem szeretné, hogyha a szakpolitikája és a befolyása kevésbé látható és erős lenne. Vannak olyan területek, eh, ahol Franciaországnak a eh, támogatása eh, azt jelenti, hogy továbbra is a támogatási, fejlesztési támogatási politikának egyik vezetője, szereplője. Nagyon fontos épp azért, hogy felismerje a politikai dimenzióját a fejlesztési együttműködésnek, és fontos, hogy e, az eszközök és a választásai e, azok jobban befolyásolják a helyzetét. Ezen kívül e, nagyon fontos, hogy az új partneri kapcsolatokat, amelyek lényegesek, kialakítsuk. Ezen kívül el kell gondolkozni a kétoldalúság és a sokoldalúságnak az összebékítéséről. E, ez az innováció szempontjából nagyon fontos, hiszen különben a dél fejlesztése nem tud megtörténni. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig átadom a szót azoknak, akik hozzá akarnak szólni. Keller asszony az első. Thank you. Um, köszönöm szépen. Köszönjük, hogy ellátogattak ide az Európai Parlamentbe és hogy eljöttek a szakbizottsági ülésre. Érdekes volt hallani a mondandójukat, és nagyon örülök annak, hogy a jelentésükben hangsúlyozták a több oldalú együttműködést. Szerintem ez központi jelentőségű. Mindenkinek közös érdeke, hogy a szegénység ellen harcoljunk, és ezen is túlmenjünk. Hiszen ez a politikai akarata a tagállamoknak is, az ENSZ tagállamainak is, és összefoghatunk, hogy több oldalúan lépjünk. Úgy gondolom, hogy ez új lehetőségeket nyit az együttműködésre. Úgyhogy nagyon örülök ennek az iránynak, bár én még tovább is mennék ennél. Ön említette Franciaország érdekeit, hogy ezeket védeni akarja, nem akarja föladni ezeket, de ugyanakkor multilaterális együttműködést szeretnének. Mik ezek a francia érdekek? Aztán van egy technikai kérdésem is. Ez a tájékoztatási küldetés. Mi volt ez pontosan? Ez egy adhok bizottság volt a francia parlamenten belül. Hogyan állították össze ezt a jelentést? Tájékoztatna minket? Azokat, akik nem tudnak olyan sokat a francia parlament működéséről. Aztán a fejlesztési politika működése a francia parlamentben. Most kérdezem meg, vagy később? Most? No? Okay. Um, I would really like... Jó. Akkor én szeretném tudni, hogy a fejlesztési politikákat hogyan kezelik a francia parlamentben. Ön azt mondta, hogy a parlamentnek nincs nagy ráhatása. Vannak bizottságok? Hogy működik? Önök, akik ezzel foglalkoznak, és a kollégáik az EU-n belül hogyan működnek együtt, koordinálnak, egymást tájékoztatják, hogyan próbálják elérni a koherens fejlesztési politikát a szintek között a francia parlamentben. Itt ez mindig nagy kérdés, úgyhogy mi a legjobb gyakorlat önöknél? Hát, ha tanulhatunk valamit, vagy önök is tanulhatnak tőlünk. Bár ez nem kötődik szorosan az önök jelentéséhez. Egyébként nem kaptunk azt hiszem ebből másolatot, legalábbis nem az anyanyelvünkön, pedig jó lenne. Köszönöm. On va vérifier pour les copies, mais normalement... Nézzük majd, hogy van-e fordítás, vagy hogy van-e ilyen példány nálunk, megnézzük, jó? D'accord. Alors on me dit qu'il existe uniquement en français. Franciául létezik, eh, és a dossziéban van a rezümé, az összefoglalója, tehát amit mindenki megkapott. Görenc úr következik. Merci, Madame la Présidente. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Szerintem nagy érdeklődéssel hallottam, hallgattam a két eh, hozzászólót. Eh, az lepett meg legjobban, amit talán Krisztúr mondott, mert ő azt mondta, hogy nem igazán tudjuk, hogy ki határozza meg a stratégiai döntéshozatalt vagy választásokat, a külügyminiszter vagy, vagy valaki más. Hát ez elég súlyos, nem? Mert egy stratégiai választásnak kell, hogy legyen szerzője. Őrök pedig nem tudnak, nem, tud, nem tudják megmondani, hogy ki az. Mert lehet, hogy magasabb szinten történik a döntéshozatal mi magunk is a ciklus eleje óta kicsit aggódunk, a, a nagy stratégiai választások definíciója miatt, hogy hogyan tudjuk előmozdítani azokat a dolgokat, amelyek nem működnek igazán jól, vagy, vagy ilyesmi. A koordinációja Eh, a szakpolitikáknak nagyon nehéz akkor, hogyha nem tudjuk, hogy ki hozza meg a stratégiai döntéseket. Azt gondolom, hogy ebben rendet kell teremteni. Eh, mi, parlamenti képviselők, eh, ilyenkor kiabálnunk kell, mert nem tudjuk, hogy ki a döntéshozó. És valahogy meg kell beszélnünk azt is, hogy hogyan tudjuk feloldani ezt a helyzetet. Nem akarom ismételgetni állandóan magam. E, a Lisszaboni szerződés e, sel is vannak e, gyakorlati problémák, amelyek zavarnak bennünket, mert nem tudjuk például a szerződés alapján sem azonosítani egyes területeknek a felelőseit. A másik dolog, önök beszéltek a bilateralizmus és a multilateralizmus viszonyáról. és nyilvánvalóan ez kapcsolódik az első kérdéshez, amiről beszéltem. Megint csak ki hozza meg a stratégiai döntéseket eh, ENSZ szinten például. Az Európai Unióban pedig eh, az Európai Bizottság eh, és a tagállamok nem rendelkeznek megfelelően, megfelelő súlyjal. És utána, a meggyőződés, meg, meggyőződésünké válik, hogy a mi választásunk a jó választás, stratégiai választás, akkor miért nem tudjuk azt keresztül vinni? nemzetközileg, multilaterális szinten, mondjuk az ENSZ fejlesztési célok vonatkozásában világbanknál például, mert a világbank is tévedhet. A FAO ezzel kapcsolatban a FAO ugye mindenbe belefolyik, de érdemes lenne tudni, hogy mi a véleménye, vagy készítette valami fajta tanulmányt, és szerintem nem, a, arról, hogy az élelmiszer támogatások milyen hatással vannak, a kap például milyen hatással van az élelmiszerellátásra. Tehát közös érdekünk van ezekben a kérdésekben. Egyébként mi magunk nem mindig értünk egyet bizonyos kérdésekben, például abban sem, hogy csak a legszegényebbekre eh, koncentráljuk az erőfeszítéseinket. Azt gondolom, hogy az arab tavasz ezt a kérdést megint felvetette, eh, mert eh, adott esetben a kevésbé szegény országok felé terelünk segélyeket. Líbia például szerintem elég botrányos lenne, eh, hogyha fejlesztési segítséget adnánk Líbiának, eh, mert eh, mert ez egy, nem egy szegény ország. Azokra a pénzekre a szegénység elleni fellépéshez van szükség. Kína, India megint csak feltörekvő országok. A Kína egyáltalán alkalmas-e, vagy, vagy eligibilis-e arra, hogy segítséget kapjon a mm, DAC pénzekből. Ami pedig meg kell vizsgálni az abszolút számokat, a relatív számokat, Hogyan látják az európai konszenzust? Van-e ilyen? Szükség van-e módosításra? És önök szerint a 2005-ben vállalt fejlesztési kötelezettségek aktuálisak-e még egyáltalán? A 0,7 tizedes célkitűzés, az ugye egy méretbeli célkitűzés, és ezt lehet-e teljesíteni. Következő kérdés. Nem kellene fokozatosan lemondani azokról az országokról, amelyeknek kormányzatisági problémájuk vannak. A pre ugye nem visszatéríthető, kapták ezt a ö, rossz kormányzati rendszerekkel ö, tart, ö, fenntartó országok is, és ö, sajnálatos módon ö, ezek elvesztek, ezek a pénzek. Tehát ö, hatékonyabban kell ezeket a pénzeket fel használni. A tapasztalat azt mutatja, hogy bizonyos pénzfelhasználások rendkívül vitathatóak voltak. Köszönöm, Görensz úr. Többen úgy látom, hogy nem nagyon kérnek szót, éppen azért Európai Bizottság nem, nem kér szót. Akkor Baké úrnak és Kriszt úrnak megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is azt mondanám el, hogy itt tulajdonképpen csak tájékoztatási feladatunk volt, ezt Keller asszonynak pontosítom. Ez azt jelenti, hogy parlamenti vizsgálatbizottságok lehetnek, és aztán vannak ilyen tájékoztatási misszió, amelyek segítségével megértetjük azt, hogy mi történik, hogyan történnek a dolgok. Nos, akkor mi motiválta ezt a feladatunkat, tehát, hogy ilyen tájékoztató feladatunk lenne, és ezt Keller asszonynak mondom. Tehát pontosan ö, olyan elemek vannak, amelyek ezt a fajta feladatot határozzák meg, tehát hogy ki dönt miről, melyek ezek az elemek, és ezekre nincsen válasz, és épp ezért kaptuk meg mi ezt a feladatot. Aztán Franciaország érdekeire kapcsolatosan tett fel kérdést Keller asszony. Mit akar ezzel mondani? Franciaország ma Eh, tulajdonképpen a hivatalos eh, fejlesztési segítségben, akár két oldalú, akár több oldalú, és nagyon sokszor ellenőrzhetetlen, és ellenőr, nem ellenőrzött, eh, Nos, ebben a helyzetben nem tudja, hogy tulajdonképpen a segítségnek milyen haszna van néha ez a haszon, az, hogy kitűzik a francia zászlót, az európai zászlót, ez is egyfajta politikai befolyásolás, hiszen vannak olyan országok, nyilván Éva Zsoli asszony, aki egyszer egy ülés végén azt mondta, hogy mi nem küzdködünk az önök problémáival, mert bennünk, mi sosem voltunk gyarmatosító ország tulajdonképpen a, a gyarmatosító országok mindig privilegizált eh, helyzetet akartak a korábbi gyarmatokkal, vagy azért, mert bűntudatuk volt, vagy pedig azért, mert eh, akkor akarta nekik eljuttatni, amit korábban nem jutott el, eh, nyilvánvalóan nem elhanyagolható, ilyen vonása is vannak a fejlesztési, fejlesztési politikáznak. Amikor a berlini fal leomlott, akkor ideiglenesen egy kétoldalú világból egy több oldalú világba léptünk át de mindegyik országban a, a fejlesztési támogatások azok csökkentek, aztán utána emelték ezeket. Persze nyilvánvalóan a fejlesztési politika mögött geostratégiai, geopolitikai választások vannak, biztonság kérdések is, amelyek mind nem elhanyagolhatók. Nyilvánvalóan Franciaország partneri kapcsolatait meg kell erősíteni, és ez világos. Az, hogy partnerségről beszélünk, az tulajdonképpen egy új dolog, és a jelentésben is többször emlékeztük ezt. A fejlesztési támogatás a kezdetekkor azt jelentette, hogy egy keresztény szolidaritási politikának az örökesei vagyunk. De tulajdonképpen ez egy újfajta neokolonialista politika is volt és ezért ezzel, ezzel kapcsolatban meg kellett változtatni a dolgokat. Tehát, és pedig az, hogy ma a fejlesztési támogatás csak egy partnerségi kapcsolatban lehet, amikor olyan partnerség van, ahol az adományozó és a kedvezményezett ország egymással kapcsolatban vannak. Aztán a, a politikai dimenzión túl földrajzi és elsősorban a fekete afrikai, a szaharán túli, szaharától délre első Afrikára kell koncentrálnunk. Ugyanis manapság teljesen diffúz ez a támogatás, ez a fejlesztési támogatás, teljesen kicsúszik a kezekből. Eh, Görenz úr javaslata benne van tulajdonképpen a jelentésükben. Tehát az, hogy inkább a hiteleket eh, eh, részesítettük előnyben, ez azt jelenti, illetve az adományokat, azért, mert az szegény országok különben még szegényebb országokká válnák. Én ezt, javas, ezt mondta, és mi, mi is ezt javasoltuk. Köszönöm. Akkor csak kiegészíteném azt, amit Baké úr elmondott eh, néhány elemmel. Először is eh, arról a nehézségről beszélek, amely az olvashatósággal kapcsolatos, ezen misszió során eh, hogyan lehet az ajánlásainkat végrehajtani, és hogy azok olvasottabbak legyenek, és láthatóbbak legyenek a francia intézményes berendezkedéshez igazítottuk, amit mondani szeretnénk, és szeretnénk jobban bevonni a parlamentet Eh, hogyan lehet jobban bevonni a parlamentet a francia rendszeren belül. Egy eh, együttműködési politikáról szóló kerettörvényt kell elfogadni, éves vitát kell az együttműködési támogatásról a parlamentben rendezni, amely a kormány jelentése alapján kerülne megrendezésre a különböző ágazati eh, és együttműködési szakpolitikák sorában a parlamentet bevonni és így az eszközök javulnának, eh, a parlamentnek pedig nagyobb beleszólása lenne ebbe a témába. Eh, aztán feltették a konszenzusra vonatkozó kérdést itt nekünk. Eh, természetesen mi is azt szeretnénk, hogyha a az őszintessége javulna a segélyezésnek. 0,7% ugye az egy nemzetközi kötelezettség, ezt figyelembe kell vennünk, ugyanakkor az elszámolási jogszabályokat is be kell, az OECD szabályait is be kell tartanunk, nagyobb átláthatóságra és szigorúságra van szükség ezen a területen Ugyanígy Görenc úr, amikor ön említ bizonyos konkrét dolgokat, akkor én erre úgy válaszolnék, hogy például az európai partnerséggel való konkrétabb és erősebb együttműködésre is szükség van, közös stratégia kialakítására annak érdekében, hogy tényleg hatékonyabbak legyenek a segélyek. a polgárok felé pedig be eh, kell bizonyítanunk, hogy eh, jól költik el a közpénzeket. Eh, Keller asszony pedig a beszédében szólt arról, hogy persze a szegénység elleni harc az létfontosságú, egyetértek, de az egész országnak ezt a stratégiát el kell fogadnia. Ehhez pedig kommunikáció E, e, ra van szükség. E, ezt reméljük, hogy a mi jelenlétünk itt megengedi, vagy lehetővé teszi majd azt, hogy a szinergiákat jobban kialakítsuk a fejlesztési politikával kapcsolatban. Köszönöm. D'accord. Madame Atouf. Atouf asszony. Merci. Euh, pour ma part, je... Köszönöm szépen. Én az AFED bizottságnak tagja vagyok. Krisztúr azt mondta, hogy tárgyalni kell az országokkal, ez problémát jelent, mert nem végzik el, amire szükség van. Azért a kérdésem az, hogy nem jött-e el a pillanat a demokratizáció során, hogy az olyan országokkal, amelyeknek nem legitim a kormánya, akkor nem a kormányokkal, hanem inkább a lakossággal kellene együttműködni. És pedig a, a lakossággal tárgyaljunk, Lássuk itt Líbia és Tunézia problémáját. Kaddáfival tárgyaltak, Ben Alival tárgyaltak, és nem hallgatták meg őket. Tehát akkor ön szerint, önök szerint mit kell tenni, hogy ez ne folytatódjon? Ma a prioritás, a legfontosabb feladat az, hogy a fekete-afrikai országokkal működjünk együtt. Ugyanakkor tudjuk, hogy ezekben az országokban olyan elnökök, kormányok vannak, amelyek nem képviselik az országot, tehát autokrata kormányok vannak, rendszerek vannak. Tehát hogyha azt szeretnénk, hogy a szegénységből kivezessük a népeket, akkor nem a legit, az illegitim kormányokkal kell folytatni a kapcsolatunkat. Emlékszem, hogy néhány évvel ezelőtt találkoztam egy külügyi politikussal, aki tulajdonképpen, tulajdonképpen lenézően reagált az ilyenfajta javaslatokra tehát, hogy valóban a néppel kellene kapcsolatot teremteni, nem az önkényuralkodókkal a civil szervezetek, az afrikaiak, akik ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak, akik szeretnék kivezetni a, szeg- a lakosságot a szegénységből, azokkal kellene kapcsolatot teremteni. A fejlesztési kapcsolatokban, a fejlesztési politikában kapcsolatokat akarunk, olyan forrásokat, amelyeket jó áron kapunk, tehát ne ilyen felsőbbrendűen foglalkozzanak velünk, Tehát e, nagyon sokszor egyenlő e, rangú kapcsolatot szeretnénk, e, és testvéri kapcsolatot. Elnök, köszönöm szépen, Krisztúr, akkor válaszolhat erre. Nos, a, amit ön mondott a partnerségről, azzal szeretném folytatni. A Lisszaboni csúcsról ne felejtsük el, azon is arról beszéltek, hogy Európának, Afrikának egy új partneri kapcsolatot kell kialakítani. Pontosan egy ilyen kapcsolatot, az egyenlőek közötti kapcsolatot szeretnénk kialakítani nyilvánvalóan bizonyos rezsimekkel a kapcsolat az problémákat vet fel. A parlamenti diplomácia keretében szeretnénk a megválasztottakkal kialakítani a kapcsolatot, méghozzá konstruktív kapcsolatokat, amelyek lehetővé teszik azt, hogy megismertessük velük a demokratikus rendelkezéseket, eszközöket. Mi mindig készen állunk arra, hogy hogy eh, politikai partnerekkel kialakítsunk eh, kapcsolatot a, a parlamenti diplomácia keretében. Van egy másik kérdés, amely a eh, kapcsolatokat erősítheti, ez pedig a decentralizált együttműködés. Ez egy kiváló eszköz arra, hogy különböző társulásokat hozzunk létre, különböző ö, olyan kapcsolatokat, amelyek a jogállami keretekben ö, akarnak működni. Nyilvánvalóan a millenniumi fejlesztési céloknak is ez egyik része. Ugyanakkor ö, naív lenne azt képzelni, hogy egyik napról a másikra fel tudunk állítani ilyen kapcsolatokat. Nézzük csak Tunézia példáját. Ott a lakosság, a nép reagált, és tulajdonképpen mindig a népnek a, a tette teszi lehetővé a demokratikus előrelépést. Nyilvánvalóan vannak még olyan rendszerek, amelyek önkényuralmak, egyik napról a másikra nem tudjuk ezt megváltoztatni, de hogyha parlamenti diplomáciai eszközöket használunk, egy decentralizált egyetműködést, vagy azokat az összkezeket, amelyek lehetővé teszik ezt megvalósítani. Sokkal könnyebb kritikus hangokat megfogalmazni, ahelyett, hogy valóban felhasználjuk azokat az eszközeket, amelyek léteznek már, mert hiszen nyilvánvalóan egyik napról a másikra nem lehet önkényuralmakat megváltoztatni, hiszen nincsen ilyen könnyű eszköz erre, de a parlamenti diplomácián az együttműködés, decentralizált együttműködési politikán keresztül talán sikerül változtatni ezen. Én is ehhez hozzátennék néhány szót. Önnek igaza van. E, nyilván vannak olyan országok, e, amelyek nem akarják, e, nem akarnak segélyeket kapni, nem hajlandók elfogadni. De amikor a partnerségről beszélünk, akkor miről is van szó? Arról, hogy egyelőként bánunk egymással. Tehát nem olyan segélyezési programról van szó, amit mi döntünk el, hogy mit segélyezünk, és ez az országnak nem is szükséges. Nem mi döntjük el, hogy hol fektetünk be. Régebben így volt, de ennek vége. Igazi partnerséget akarunk. Vietnámban arról van szó, Hanoiba jártunk, és ott beszéltünk az ottani szereplőkkel. A partner, partnerek azt jelenti, hogy bizonyos dolgokra azt mondják, hogy igen, másokra azt mondják, hogy nem. Nyilván olyan dolgokra, amelyek számukra jók, arra rá fognak bólintani, más dolgokra, amik az országunknak nem állnak érdekébe, nem fognak. Szerintem ez így, így rendben is van, mert ez egy felelősségteljes párbeszéd, és mindenki tudja, hogy, hogy hova tart. Tehát nem egy rákényszerítés, rákényszer, rákényszerítéses megközelítésről van szó. Azt mondta, hogy megfelelő árat is kell fizetni az ottani termékekre fejlesztési, ez nem fejlesztési eh, kérdés. Eh, ez egy, eh, ez egy kizsákmányolás adott esetben, mondjuk egy bányászati cég esetében. Ahhoz, hogy igazi partnerség alakuljon ki, két partnerre van szükség, és a rendszer is kell, hogy támogassa. Tudni kell, hogy a népesség, a helyi népesség is mit akar. Emellett említette ön a decentralizált együttműködés, ez egy nagyon szép dolog. Az együttműködés és a költségvetés nyilvánvalóan csak akkor fog növekedni, hogyha elfogadják a, azokat a pénzeket. Tehát meg kell értenünk egymást, meg kell, meg kell tudni magyarázni a céljainkat. Az ilyenfajta együttműködés egy hasznos eszköz Éppen ezért én előíróbb vagyok, e, mint a kollégám. Azt szeretném, hogyha a decentralizált együttműködés valójában centril, centralizált legyen. E, bizonyos országokban például Mali, e, ezek könnyű országok, mert teljesen nyilvánvaló a szegénység. Vannak olyan országok, ahol lehetséges a decentralizált együttműködés, máshol pedig egyfajta centralizációról van szükség. Okay, voilà, personne... Nem akar más hozzászólni? Akkor megköszönjük Kriszt és Bake úrnak, hogy eljöttek az európai, eljöttek az Európai Parlamentbe. Remélem, hogy valóban folytathatjuk majd az együttműködést a francia nemzetgyűléssel. Mint tudják, holnap délutántól fogva a nemzeti parlamentekkel tartunk egy eszmecserét, és köztük a francia nemzetgyűléssel is, és pedig az emberi jogok tiszteletben tartása és a támogatásnak a feltételrendszere lesz a téma. J'interroge la séance deux minutes. Két percre meg, szünetet rendelek el. Voilà. Nous passons maintenant à la... Nos, akkor Lövin asszonynak az eh, előadása jön. Nem tudom sosem, hogy jól ejtem-e a nevét most pedig akkor a halászati szakbizottság keretében megfogalmazott az Európai Közösség és a Marokkói Királyság között létrejött halászati partnersági megállapodással előírt halászati lehetőség és pénzügyi hozzájárulás témidel. vagy jóváhagyást kell, vagy pedig ebben szemben, ezzel szembeles. Köszönöm szépen, elnök asszony. Most futottam át a halászati bizottságba, pont erről volt szó ott is az Ald és Hagelund jelentéstevővel. Hagy mondjak néhány szót a háttérről a devének. Az első halászati egyezményt 95-ben írták el az EU és Marokkó között. Akkor az EU és harmadik ország között ez volt a legfontosabb halászati megalapodás. Azonban 99-ben nem újították meg, tehát egészen mostanáig, februárig nem volt egyezmény. Ez az egyezmény 2007. februárjában lépett életbe. Tehát most ez egy átmeneti jellegű kiterjesztése ennek a megállapodásnak. Ezt nagyon gyorsan tárgyalt el a bizottság januárban, februárban az idén. Miért beszélünk arról, hogy csak átmenetileg hosszabbítsuk meg a szerződést? 2009. májusában a DEVE Bizottság megkérte az Európai Parlament jogi szolgálatát, hogy véleményt alkosson ennek a megállapodásnak a jogi hátteréről, hiszen nyugat-szaharai vizekről is szól. Ez egy önkormányzattal nem rendelkező terület, azonban Marokkóhoz tartozik. Marokkónak ezt az igényét a szaharai e, emberek sohasem ismerték el, tehát a nyugat-szaharai őslakosok és az ENSZ sem. Az ENSZ Marokkót még önkormányzati szervként sem tüntette fel, hanem csak de facto adminisztrátorként tartja számon. Az ENSZ határozata szerint, illetve több is van, a biztonsági tanács 92-ben hozott egyet, ezt a vitát népszavazással kellett volna rendezni, hogy az őslakosok Nyugat-Szaharában szavazhassanak erről, hogy kívánnak-e Marokkó alá tartoznak, vagy nem. De mivel a két fél nem tudott megállapodni arról, hogy ki jogosult a szavazásra, ezért nem volt népszavazás. Nyilvánvaló, hogy az őslakosokat nagyon aggasztja a marokkóiaknak a betelepülése, akiket alacsony adókkal támogat a marokkói kormány. És most őket is helyi lakosnak lehet már tekinteni. Tehát két és fél évvel ezelőtt itt a DEVE azt kérdezte a jogi szolgálattól, hogy ebben a magazapodásban az EU-s halászok hozzáférhetnek a nyugat szaharai vizekhez. Ez megfelele a nemzetközi jognak. 2009 nyara után a jogi szolgálat a következőt válaszolta ennek a szakbizottságnak, nem. A jogi szolgálat a korábbi ENSZ főbiztos Hans Korel véleményére alapozta a véleményét, szerint a, tem- a természeti erőforrásokat ki lehet aknázni az EU részéről, ha ez a benszülöttek és helyiek kívánságának megfelel. Az Európai Parlament jogi szolgálata felülvizsgálta a szerződést, minden tényt, adatot, amit a bizottságtól kapta, kapott, és nem találtak arra bizonyítékot, hogy a helyi lakosságnak bármilyen előnyöket kínálna ez a megállapodás, vagy hogy az ő kívánságukra szünetett volna. Ezért aztán a jogi szolgálat azt ajánlotta, hogy függesszék fel a megállapodást, vagy tárgyalják újra a feltételeket, és a nyugaszaharai vizeket ne vegyék bele. Ezt beadták a halászati szakbizottsághoz is, ezt a véleményt. A bizottság nagyon sok kérdést kapott ezzel kapcsolatban a képviselőktől, és részben ezért Marokkó felé fordult az Európai Bizottság a kérdésekkel. Mi szerint ez a megállapodás a helyi lakosság hasznára van-e. A marokkói hatóságok pedig nem válaszoltak. A határidő 2010. augusztusa volt. Az Európai Bizottság akkora várta a választ. Ahhoz, hogy kiértékelhessék, hogy a megállapodás megfelele a nemzetközi jog feltételeinek, és hogy tárgyaljanak e februárban új szerződés megkötéséről. Marokko azonban december 13-áig nem adott be választ. Ez pedig két hónappal a megalapodás lejártá előtre tehető. És nagyon felszínesek voltak a beszolgáltatott adatok, ez egy PowerPoint előadás, a halászati szakbizottság titkárságán felelhető, minden képviselő hozzá szólhat, hozzáférhet. Ez gyakorlatilag egy előadás a marokkói halászati politikáról, és nem is említi a nyugat-szaharai területet. Csak bizonyos beruházásokra utal, de csak ennyit tesz. Tehát a bizottság megkérte a parlamentet és a tanácsot, hogy kizárólag egy évre átmenetileg hosszabbítsák meg a megállapodást, és közben majd a bizottság kiértékeli a marokkóiak által beszolgáltatott adatokat. A Halászati Szakbizottság nem örült a bizottság reakciójának, hiszen egyenlőre az egyetlen értékelés a megállapodásról egy független tanácsadó testülettől származik, ez egy bevett eljárás, és ez a jelentés csak franciául volt elérhető, és a halászati szakbizottságban ez nem egy gyakran használt nyelv, úgyhogy lefordították ezt a megállapodást, ez szükséges ahhoz, hogy véleményt alkothassanak. Ez az oka annak, hogy a halászati szakbizottságban csak most került napirendre ez a téma, a megállapodásnak a kiterjesztése is lejár februárban. Úgyhogy ez már tényleg az utolsó pillanatban folyik ez a vita. Hagy foglaljam össze, hogy én miért azt javaslom, hogy ne bólintsanak rá a meghosszabbításra. Először is elfogadhatatlan, hogy Marokko teljesen figyelmen kívül hagyta a bizottság által beterjesztett kérdéseket. Arról, hogy hogyan kínál ez előnyöket a helyi lakosságnak Nyugat-Szaharában. Hagyj említsem meg, hogy 2009-ben a halászati szakbizottság megkérdezte a marokkai hatóságokat, hogy tanulmányokat folytathatunk-e ott valahol 2010 során. Májusban kaptunk választ a marokkói kormánytól, mi szerint sajnálatos módon nem fogodhatnak bennünket a javasolt időszakban pedig a javasolt időszak egy teljes évet lehet fel. Tehát nem akarták, hogy ellátogassunk oda. Oh, uh, <clears throat> I think that... Én úgy gondolom, hogy ha rábólintunk erre a megállapodásra, ezzel támogatjuk a marokkói kormánynak ezt a taktikázását. Ez elfogadhatatlan. Másodszorban. ha megérkezik az értékelés, ami elolvasható lett majd angolul is, akkor megláthatják, hogy az európai halászati megállapodások történetében ez a legnegatívabb értékelés, először is a halállományt illetően, a marokkói vizeken már túlhalázták az állományokat, kivéve a Szardínia állományt délen. Csak hogy dél az Nyugat-Szahara vize. És hogyha a szardénia halászatot fokozzák, akkor a járulékos fogásban nőne a túlhalászott fatyumakrella és makrella állomány is. Kifogása, ennek kifogása. Néhány perccel ezelőtt a halászati szakbizottságban beszéltünk erről, és valaki azt mondta, hogy a halászat teljes halászatnak ez csak nagyon kis ré, rész a régióban. Persze, csak ez egy elvi kérdés. Az EU rábólintott erre, hogy csak hogyha van kihalászható állomány, akkor kötünk megállapodást. Tehát ez egy nagyon ütős érv arra, hogy ne hosszabbítsuk meg a szerződést. Harmadik pont a halászati szektor támogatása. 13 millió 500 ezer eurót kap évente Marokkó. Ezt a helyi halászat, a halászati szektor fejlesztésére kellene, hogy fordítsák. A tanulmány azt mutatja, hogy ennek a pénznek csak 15 százalékát szívták fel. Marokkó álláspontja az, hogy a halászati beruházásoknak kevesebb, mint egy százaléka, ez Marokkóban, az adott időszakban. Tehát a marokkói halászati politika a helyi termelést szeretné támogatni, vagyis a halászat támogatása egyszerűen nem fontos a marokkói kormány számára. Nem akarják ezt a szektort támogatni. Ez a következtetése az értékelésnek. Ami pedig egyet, egyet jelent azzal, hogy kudarcot vallott ez a megállapodás. Egy további érdekes része ennek a megállapodásnak az, hogy vajon profitábilis-e. Az EU-s hajó tulajdonosok 1,9 millió, a tagállamok 36 milliót fizettek be egy év alatt, és ennek 95%-át a közszektor viselte. Ez a lehető legmagasabb támogatás. De Ugyanakkor ez a megalapodás minden megalapodás közül a legkevésbé költséghatékony. Minden egyes kifizetett euróért 0,65 eurót kap vissza az EU összhozadott értékben. Ezt pedig a legkevésbé költséghatékony megállapodás mind közül. Az értékelési jelentés azt is mondja, hogy az EU-s flotta nem rakta ki a lehalászott állományt marokkói földön, ahogy ezt kellett volna, ezen kívül nem stabilizálja az EU-s halászati piacot sem, hiszen ez marginális a volumen az EU-s piachoz képest. Továbbá nagyon költségesek azok a területek is, ahol legalább sikerült eredményt elérni. A Költségvetési Szakbizottság véleményt nyilvánított erről a megállapodásról, és ők azt mondják, hogy ne bólintsunk rá. A megállapodás meghosszabbítására egyszerűen egy nem jó üzlet az EU-nak. A PES szakbizottság jelentéstevője is ugyanezt mondja, és a devének a jelentéstevője is ezt ajánlja önöknek, ne támogassák a megállapodás meghosszabbítását. Hogy említsem azt is meg, hogy politikai okai is vannak annak, hogy ezzel foglalkozzunk. A múltkori Strasburgi plenárison szó volt erről, hogy ez a parlament miért ne küldje ezt a megállapodást az Európai Bírósághoz. Ez ugyan kiábrándító, de azért óvatosnak kell lennünk. hogy mi a helyes állásfoglalás most az arab tavasz után és nem lehet egyszerűen figyelmen kívül hagyni a nemzetközi jogot, a környezetvédelmi fenntarthatóságot és a gazdasági érdekeket. Tehát még egyszer azt javaslom, hogy ne hosszabbítsuk meg ezt a megállapodást. Köszönöm. Merci beaucoup, Madame Levin. Köszönjük szépen, Lövin asszony. Most akkor a képviselek kapnak szót, Deva úr. Thank you. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony tökéletesen egyetörtek Lövin asszonynal. Nyugodtan és türelmesen felsorolta az, azokat az okokat, amiért ezt ne támogassuk. Felháborító a helyzet, e, tehát hogy a szahavári e, lakosságot e, tulajdonképpen kolonizálták. Ezen kívül nagy háború is folyik, ha, ha, fa, bocsánat, egy nagy fal is van, mint a nagy kínai fal, és mindez nem megethet, megengedhető. A parlamentnek vagy az uniónak valamit képviselni kell, vagy pedig akkor semmit sem képvisel. És hogyha valamit képvisel, akkor a demokráciát, az emberi jogokat, a leggyengébbek védelmét képviseljük. És a legszegényebbeket és a leggyengébbeket kell támogatnunk. Ezek az emberek pedig táborokban élnek már évek óta. Ennek véget kell vetni, és nem szabad megengedni ezt a fajta gyarmatosító hozzáállást. A helyzet olyan, hogy segítenünk kell. Mindkét oldalnak segítnek kell. Nemzetközi jog szerint is segítenünk kell egyszerűen, ami elég, az elég, tehát ez így tovább nem mehet. Elnök, köszönjük szépen, Deva úr, most Berman úr kap szót. Asszony kap szót. Úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csodálatomat szeretném kifejezni az összefogott és világos véleménytervezet alkalmából. Kiváló érveket sorol fel, és pontosan fogalmaz. Amikor a halászati megállapodásnak nincsen semmi pozitív hatása a marokkói halászatra és a munkahelyteremtésre. Nagyon, sok, nagyon kevés új munkahely teremtődött Marokkóban. Amikor a, a, a kötelező szabályok az EU hajók számára nincsenek tisztva, tiszteletben tartva, amikor a támogatásnak a költséghatékonysága annyira e, alacsony, amikor túlhalászás folyik, akkor nagyon óvatosan kell lépnünk. tulajdonképpen felmerül a kérdés, hogy szükség van -e erre a megállapodásra. A ö, e, ö, e, megállapodás törvényessége megkérdőjelezhető és legnagyobb megdöbbenésemre a múlt héten úgy döntött az Európai Parlament, hogy nem vizsgálja meg a legalitását, a törvényességét ennek a megállapodásnak. A nyugat-szaharai népekkel nem törődnek. A nemzetközi törvények azok kikezdhetők, és hogyha mi nem védjük meg őket, akkor ki fogja megvédeni ezeket. Tehát Izabel Lövint támogatásunkról biztosítjuk. Köszönjük, Weiger úr! Thank you, Chair. Köszönöm szépen. Először is köszönetet szeretnék mondani Lővin asszonynak, az előadónak. Kitűnő volt az előadása. Azt is köszönöm, hogy nem csak tudás és adatanyagot gyűjtött össze, hanem politikai hátteret is felvázolt. Gratulálok önnek. Én is nagyon csalódtam a parlamentben múlt héten Strasbourgban, amikor gyakorlatilag nemet mondtunk a nemzetközi jogra. Igazából annak adtunk hangot, hogy nem bízunk a nemzetközi jogban. Ezt nem engedhetjük meg magunknak. Jelenleg a világon a kis népek biztonságát és a szegények biztonságát pont az garantálja, hogy a nemzetközi jog létezik. Úgyhogy ez a nemzetközi jog tiszteletben tartása, vagy semmi bevése, úgyhogy nagyon nagy politikai töltete van a kérdésnek. Most nem megyek bele a tisztán politikai megfontolásokba, de Legyünk óvatosak. Igazából az Európai Parlament szavahihetőségét tesszük itt kockára, amennyiben kizárólag bizonyos országok és lobbisták érdekeit veszük figyelembe. Egyértelmű, hogy itt semmibe vették a nemzetközi jogot. Az a tény, hogy Marokkó úgy viselkedett, ahogy, amikor adatokat kértünk, pedig nem kértünk más, csak egy helyzetelemzést, hogy mi történik a pénzekkel, amit oda juttatunk a halászat számára. Hát pont ez mutatja azt, hogy mennyire biztosak magukban, mennyire biztonságban érzik magukat, hogy elfoglaltak egy olyan területet, ahol semmi joguk nincs, hogy ott tartózkodjanak. Az egyetlen mandátumuk az, hogy a nyugat-szaharai nép önkormányzati jogáról népszavazást szervezzenek. Minden más egy kolonialista diktatúra, és teljes mértékben elfogadhatatlan. Így aztán, és figyelembe véve azt, amit az előadó elmondott, nincs más választásunk, mondjunk nemet erre a megállapodásra. ragaszkodjunk hozzá, hogy Marokkó, hogy is mondjam egy szóban. Amikor a múltkor erről a megállapodásról beszéltünk, és DAF kollégának volt egy javaslata, mi szerint az Európai Bírósághoz forduljunk, vagy sem. Több kolléga azt kérte, vegyük figyelembe, Marokkó úgymond az egyetlen demokratikus állam jelenleg az arab államok között. Éppen ezért van az, amiért Marokkónak tiszteleten kellene tartani a nemzetközi jogot. Pontosan ez az érv nem használható arra, hogy feljogosítsuk őket törvénytelen viselkedésre. Úgyhogy megismétlem, az egyetlen helyes hozzáállás az, hogyha nem támogatjuk ezt a megállapodást. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm. Most pedig eh, Ponga úrnak adom meg a szót. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais remercier la rapporteure pour... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azzal szemben, amit hallottunk ma délután ezzel a témával kapcsolatban, én a következőteket szeretném kifejteni. Nem osztom azt a véleményt, amelyet a jelentéstevő fogalmazat meg. Ez fontosnak történik szám, tűnik számomra, hogy a fejlesztési bizottság két okból e, gondolkodjon el erről a jelentésről. Egyrészt egy ideiglenes jelentésről van szó, szó, amelyet 2011. februárja óta alkalmaznak, és 2012. februárjában e, fog e, érvényre lépni. Itt a ha lehalászásról van szó, a halakat már kihalázták és eladták, tehát már nem lehet visszatenni őket a vízben. Aztán az ágazati vízbe, aztán az ágazati ö, ö, kérdések. Itt 13 millió euróról volt szó, hogyha ezt nem hagyjuk jóvá, akkor ez egy nagyon kínos helyzetet tesz, hoz létre. Az ágazati támogatással kapcsolatban a, ugyanis Marokkónak vissza kellene teríteni, téríteni egy részét ennek a támogatásnak. De elsősorban politikai szempontból tűnik számomra az, hogy, ha, hogy, hogy jóvá hagyjuk ezt a megállapodást. Ugyanis Marokkó most fejledik, a az arab tavasz, az tulajdonképpen reformokat indított el, ahogy ezt említették. Épp ezért nagyon fontos e, a reform útján támogatni, e, és a párbeszéd megnyitása útján támogatni Marokkot a visszautasítás, az elutasítás az csak a lakosságot sújtaná, és nem értenék meg, hogy Európa miért fordul el tőlük, amikor pont reformokat vezetnek be. Épp ezért szeretnék egy módosított módosított benyújtani, amelyben arra bátorítom a parlamentet, hogy fogadja el ezt a, ezt a megállapodást. Ponga úr, <clears throat> köszönjük. Amikor a hangon jelentést olvassuk, akkor felmerül a kérdés, hogy miért késlekedtek ennek az ügynek a kezelésében. A jelentést csak akkor küldték el a parlamentnek, amikor 2011-ben júniusában történt ez meg, pedig már február óta érvényben volt ez a megállapodás. Ez az Európai Bizottságnak a hibája, nem a miénk. És ez azért önmagában nem akadályozza meg, hogy a demokratikus hatalmunkat gyakoroljuk. Köszönöm szépen, Martinez úr. Köszönöm. Köszönöm. Amit Ponga úr mondott, az számomra is megkönnyíteni, megkönnyíti azt, amit én szeretnék mondani, mert valójában már mindent elmondott. Két-három dolgot keverünk itt össze vannak olyan emberek, akik nem tényszerű érvekkel jönnek elő, például nemzetközi jog megsértése, mint hogyha valójában ez egy nem vitatható téma lenne, holott ez nagyon is vitatható, hogy itt sérül a nemzetközi jog. Európai szinten, ENSZ szinten, parlamenti szinten nyilvánvaló, hogy a nemzetközi jogot be kell tartani. Azonban azt mondani, hogy nem tartják be a nemzetközi jogot, ez, ez értelmezhetetlen. Én teljesen nyugodt szívvel jelentem ki, hogy ez a megállapodás nem sérti a nemzetközi jogot. Egész egyszerűen nem sérti a nemzetközi jogot. A másik dolog az az, hogy az Európai Parlament az Európai Parlamentet semmi sem kényszeríti arra, hogy harmadik felekkel tárgyaljon, mielőtt jóvá hagy valamit, vagy sem. E, ez a mi hatáskörünkbe tartozik, mindannyian tudjuk, hogy mi forog itt kockán. Egyesek, akik itt vannak, lehet, hogy azt gondolják saját magukról, hogy éberebbek, vagy harsányabban fejezik ki szolidaritásukat, a nyugat-szaharai lagókkal. Déva úr például eh, táborokról beszélt, és azt mondta, hogy szolidáris ezekkel az emberekkel. Hol vannak ezek a táborok? Azok a táborok, amelyekről Déva úr beszélt, eh, hol vannak? Kinek a területén vannak ezek a táborok? Milyen hatalom eh, állítja fel ezeket a táborokat, és tartja ott az embereket? Ki szervezi ezeket a táborokat? és eh, kinek a szuverenitása alá esnek. Ezeknek a táboroknak a fenntartásáról ki dönt? Nyilvánvalóan valakinek eh, felelőssége ilyen táborok ügyében dönteni. Ki az, aki felelős azért, hogy eh, olyan sanyarúak a körülmények még mindig ezekben a táborokban, E, amilyenek, és hogy ilyen körülmények fennmaradhatnak. E, úgy tűnik, hogy számomra úgy tűnik, hogy se, se Marokkónak nem hibája, se pedig a szaharai népnek nem hibája. E, milyen következménye lenne annak, hogyha felfüggesztenénk ezt a megállapodást, ami egyébként nem is megállapodás, hanem csak a, egy korábbi megállapodás időbeli hatájának kiterjesztése a célból, hogy időt adjon magunk, adjunk magunknak hogy jobb megállapodást tudjunk tárgyalni. Februárban lejár egyébként ez az időbeli hatálykiterjesztés. Következő februártól, vagy jövő februártól egy új és jobb megállapodásnak kell életbe lépnie, amely megfelel a nemzetközi jognak, amely megfelel az Európai Unió szabályainak, és amely Marokkó érdekeit és az ott lakó emberek érdekeit is figyelembe veszi, azoknak az embereknek az érdekeit, a népeknek az érdekeit, amelyeknek a felség vizein halászni készülünk. Tehát jobb szerződéses vagy megállapodásos feltételekre van szükség. Azt kell nézni, hogy kinek az érdekében születik mindez. Az Európai Unió, Marokkó, illetve az ott élő lakosság érdekében kell, hogy megszülessen. Tehát foglalkoznunk kell azzal is, hogy mik lesznek a következményei, ha visszautasítjuk ezt a megállapodást. És Ponga úrnak teljesen igaza volt. Mindössze hat hónapi kiterjesztésről van szó, sőt négy hónapról. És én bizottsági tagként csatlakozom ahhoz tehát, amit Ponga úr elmondott. Még egy dologról beszélnék, ez megint csak olyasmi, ami más országokkal való ügyeink tapasztalata. Marokkónak nem fűződik különösebb érdeke aláírni ezt a megállapodást. Ha Marokkó nem akarja aláírni, akkor nem fogja aláírni. De nekünk azt kell megvizsgálnunk, hogy milyen alternatív milyen alternatívánk van a Marokkóhoz vagy más afrikai országokhoz képest? Mi van akkor, hogyha ők azt mondják, hogy nem fognak tárgyalni az Európai Unióval? Mi történik akkor? Tudják önök is, hogy Marokkóval mások is tárgyalnak, ugye? Van egy olyan ország, amit úgy hívnak, hogy Kína, aztán egy másik olyan ország, amit úgy hívnak, hogy Japán, sőt Oroszország is. Most írnak alá Japán Marokkóval, vagy készülnek aláírni Marokkóval halászati megállapodásokat lehet hogy, lehet, hogy nem ért egyet velem, de azért nekem van jogom elmondani, nem? Én se értek magával egyet, maga is végigmondhatta. Azért elmondhatom, amit akarok, nem? Tehát nézzük meg a nézzük meg tehát a következményeket a véleményem, és lehet, hogy csak spekulálunk, vagy spekuláció ez az egész, de nem biztos, hogy Marokkónak olyan nagyon komoly érdekei fűződnek ehhez a megállapodáshoz. Nekem az a benyomásom egyébként, hogy az a megállapodás, amit jövőre aláírhatnánk Marokkóval, az sokkal jobb lehet, sok szempontból sokkal jobb lehet, és nagyobb hasznot hajthat Marokkónak, illetve a marokkói halászoknak, és a térségben élő embereknek, beleértve Nyugat-Szahara lakosságát is. Tehát ezeknek a lakosoknak hozna hasznot, nem pedig a politikai hatóságoknak, vagy politikai elit, elitnek. A politikai elit egyébként nem Nyugat-Szaharában él. Az a benyomásom tehát, hogy Marokkót csak akkor érdekelni egy ilyen megállapodás aláírása az EU-val, halászati témában, hogyha az egy sor más megállapodás részeként kerülne megkötésre, amely gazdasági egyéb érdekekből Marokkó számára kedvezőbb. Ugyanis mások várnak arra, hogy megállapodást írjanak alá Marokkóval, ráadásul olyan szerződéseket készek aláírni Marokkóval, amely gazdaságilag nagyobb hasznot hoz majd Marokkónak. Ennek pedig nagyon komoly kihatása lesz a halászati e, szektorra. Nem kell nagyon messzire tekintenünk, Szenegál. Ha nem írják alá a megállapodást, az Európai Unióval, akkor olyan megállapodások lesznek eh, helyette aláírva, amelyek a fajok védelméről, a eh, halfajok védelméről szóló megállapodásokat például kikerülik, vagy nem veszik figyelembe. Hogyha nem kerül megállapodás, nem írnak megállapodást alá eh, Európával, akkor nagyon komoly nagyon komoly károkat szenved el a halászati szektor ezt is figyelembe kell vennünk, mindez persze csak relatív fontos, mert négy hónap múlva lejár a megállapodás, és négy hónap alatt nem leszünk, ha nem leszünk képesek Marokkóval egy érdekes és hasznos megállapodást kötni, akkor úgyis minden mindegy. Ez az egész itt most csak egy gesztus, egy nagyon relatív fontosságú gesztus. Eh, Ponga úrral értek egyet. Köszönjük, Martinez úr. Most pedig megadom a szót az Európai Bizottságnak. Alexandru úr, eh, kérem, hogy röviden beszéljen. Oui. Merci, madame. Köszönöm szépen. Megpróbálok röviden szólni, de a hozzászólók száma is azt mutatja, hogy az a szakbizottság eh, milyen fontosságot tulajdonít ennek a kérdésnek, <clears throat> hiszen ez nagyon is szimbolikus eh, kérdés. A lényegre koncentrálok. Én a halászati bizottság üléséről jövök most, ahol a jelentéstevő is jelen volt. Megpróbálok a különböző kérdésekre válaszolni, és más szempontból megvilágítani a kérdéseket. Először is köszönjük Lövin asszonynak ezt a kiváló jelentést, attól függetlenül, hogy lehetnek különböző nézőpontok ezzel kapcsolatban. És bevezetője során az érveit is felsorolta, amit nagyon ügyesen tesz, és ezért gratulálunk neki. Ugyanakkor vannak olyan kérdések, amelyek a mi részünkről is hozzájárul ehhez a kérdéshez. Először is, hogy ez a belső folyamat milyen lassú a különböző intézmények közötti folyamat. Amióta ezt az új jegyzőkönyvet ha jól emlékszem, februárban elfogadtuk, hát valóban azóta késlekedünk, és nagyon sajnáljuk ezt a késlekedést. A halászati bizottságnak a jelentéstevője is sajnálattal közölte, hogy a az értékelési jelentést azt olyan nyelven fogalmazták meg, amelyet ő nem ért. Hát én megértem, hogy ez őt zavarja. És mi lefordítjatjuk majd ezt a jelentést eh, azért, hogy az árnyalatokat is jobban meg, leheten, meg lehessen érteni. Ez meg is történt. Többen is utaltak az értékelő jelentésre, eh, amelyet egy külső szakértő eh, készített el. Valóban nem kielégítő ez a jelentés, és az is igaz, hogy már egy jó ideje elkészült ez a jelentés. Különösen az a rész, amely az abszorpciós, tehát a felvevő kapacitással kapcsolatos. Tehát, hogy a marokkói hatóságok mennyire használják fel ezeket az alapokat. Több év óta, különösen a jegyzőkönyv létezésének az első éveiben valóban és ez sajnálatunkra történt, és ezt többször is közöltük a marokkai hatóságokkal, hogy késlekednek. Tehát, hogy nem jól használják fel az alapokat. Erre felsoroltak a marokkaiak okokat, a nemzeti stratégiát, a halászati stratégiát, és amikor elindították, elfogadták ezt a stratégiát, akkor azt vettük észre, hogy valóban javult a felvevő kapacitás, tehát az alapok felhasználása. És ez a javulás nem volt benne a jelentésben. Hát ez egy részlet, de azért hangsúlyozni érdemes. Többen beszéltek itt a halászati állománynak a helyzetéről. Valóban, ha pontosan olvassuk, értelmezzük, objektíven értelmezzük ezt az értékelő jelentést, akkor láthatjuk, hogy ez a negatív kép, amelyet felvázoltak, itt az összes halállományról van szó, Ugyanakkor a Marokkóval kötött jegyzőkönyv e, a halálománynak egy csökkentett számát e, taglalja csak, különösen az, az Ibér félsz, Ibirei félszigeten való halászatról van itt szó, és a, az eresztőhálós halászatról. Ugyanakkor a rák halászatról, a páncélosok halászatáról nem beszélnek, mert ez a marokkai hatóságokkal való tárgyalásnak nem volt része, és a forrásoknak az állománya, az állapota nem tette lehetővé, hogy ezekről is beszéljünk. Tehát a halállomány képe általános, és azokra kell, hogy korlátozódjon, amelyek valóban a jegyzőkönyvben is benne vannak. Nos, a jegyzőkönyvnek a jellegét illetően. Ez egy 12 hónapra szóró jegyzőkönyv, és miért is tárgyaltak róla? Azért, hogy a legtöbb információt lehessen megszerezni, amely a bizottság szolgálatainak lehetővé teszi, hogy elindítson vagy ne egy következő jegyzőkönyvnekről szóló tárgyalását, amely sokkal hosszabb lett volna, mint a jelenlegi egy év. Tehát másként fogalmazva, ez az egy éves, 12 hónapos jegyzőkönyv tulajdonképpen egy közbenső időszakra szóló, mielőtt, mielőtt valóban elkezdődnek egy új, kezdődik egy új tárgyalás a marokkói hatóságokkal. Még egy perce van, mert már öt percet beszél, és késlekedünk. Hát megpróbáltam rövid lenni, de azért van mit közölnöm önökkel. Tehát megpróbáltunk tárgyalni velük, de ez a jegyzőkönyv nem igazi tárgyalás volt, mert tulajdonképpen csak átvettük az előző jegyzőkönyvnek a rendelkezéseit, ez, és pedig egy kivétellel, és pedig, hogy a marokkói hatóságoknak jelentést kell készíteni arról, hogy milyen előnyökkel jár e, ez a megállapodás az összes marokkói régióra. Tehát tulajdonképpen a földrajzi elosztásról volt szó, ami nem volt benne a jegyzőkönyvben. Ez volt tehát a hozzáadott érték, tehát a plusz érték a korábbi jegyzőkönyvhöz képest, amely lehetővé tenni, mielőtt végére ér ez a, ennek a jegyzőkönyvnek az érvényessége, hogy kiértékeljük a helyzetet, és aztán az a marokkói hatóságokkal, ennek alapjon tárgyaljunk a marokkói hatásokkal Köszönöm szépen, és remélem, hogy megelégedésére szolgál, hogy tiszteletben tartotta az időt. Mint ahogy mindenki más is mondja az elnök asszony. Most akkor Lövin asszony kap szót, ahogy összefoglalja. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ponga úr által felvetett aggodalmakra válaszolva. Ő azt mondta, hogy mivel a halat nem lehet visszadobni, úgyhogy teljesen mindegy, hogy meghosszabbítjuk-e a megállapodást, vagy sem. Ez igaz, de Berman úr mondta, hogy ez az első lehetősége a parlamentnek arra, hogy a megállapodásról véleményt nyilvánítson. Tehát ez nem a mi hibánk. Itt az elv a legfontosabb, hogyha túlhalászásról van szó, vagy nem fenntartható megállapodás, nem számít. A lényeg az, hogy Marokkot kompenzálnunk kell azért a halászati tevékenységért, amit az elmúlt 8 hónapban folytatott. Aztán a halászati szektorra gyakorolt hatás. Ha nem hosszabbítjuk meg a megállapodást, akkor gyorsan meg fogjuk érezni a PES és a Deveszak bizottságban, hogy mi az akarat, és utána szavaznunk kell a plenárison is. Tehát lesz ideje az európai halászati szektornak, hogy alkalmazkodjon. Még egyszer elmondanám, 99 és 2007 között nem létezett megállapodás, és mégis túlélte az EU-s halászati szektor. Úgyhogy ez nem a világ vége. A támogatásukat illetően a bizottság képviselőivel találkoztam néhány héttel ezelőtt, és akkor nem létezett még értékelés arról, hogy a marokkóiak hogy hajtották végre a megállapodást. Persze lehet, hogy a felszívási kapacitás javult, de ez nagyon alacsony volt. Tavaly a bizottság úgy döntött, hogy nem fizetik ki a teljes összeget, mert egyszerűen marokkói hatóságok nem szívták föl az összegeket. Tehát igazából ez nem releváns a kérdésben. Marokkó önmaga is végez beruházásokat, nem folyamodnak EU-s pénzekért. Ha lenne egy új megállapodás, ez egy opció lenne. Persze, ez csak észak vizeire vonatkozhatna, és a bizottság ezt is javasolta. Igazából erről is volt szó a bizottságban, hogy nyugat nem veszik bele, és csak az északi vizeket. Martínez úr, ez a spanyol halászati szektornak, amely a szomszédos vizeken halászik, jó lehetőségeket nyújtana a kérdések rendezésére. De a nyugat-szaharai vizek ennek nem képezhetik tárgyát. Sajnos ezt a javaslatot a bizottság nem fogadta el az arab tavasz előtt. Hagy hangsúlyozom, hogy nagyon sok tagállam a tanácsban a megállapodás ellen szavazott. Úgyhogy ez igenis egy vitás pont. Szerintem ezt nagyon komolyan kell vennünk ebben a bizottságban és ebben a parlamentben. Mielőtt rábólintanánk egy olyan megállapodásra, amely egy év múlva elég rossz fényt vett, majd, vett majd ránk egy elfoglalt területen. Úgyhogy itt a tunéziai, egyiptomi és libiai viszonyainkra is érvényes lenne ez. Köszönöm. Most emlékeztetnék arra, hogy a módosítók benyújtásának határideje október 17-én délben lejár. Mint ahogy tudják, a Fejlesztési Bizottság koordinátorai döntést hoztak arról, hogy Louis Michel eh, kérésére Rob Vost eh, meghívják, aki a eh, milleniumi fejlesztési célok megvalósulásával kapcsolatos szakértői csoport koordinátora. Ez a munkacsoport 20 szervezetet tartalmaz, beleértve a Világbankot, az IMF-et, az OECD-t és a WTO-t. A munkacsoportnak a nyolcadik fejlesztési cél megvalósítása a témája, amely a fejlesztési partnerség létrehozása a világban címet viseli. Vosz úr, tudjuk, hogy a partnerség intézménye komoly eredményeket tud maga mögött, és 2010-ben rekordmennyiségű fejlesztési támogatást fizettek ki, így ugyanakkor vannak aggasztó jelek is, többek között, amit a gazdasági és pénzügyi válság is okozott. E, Voszúr, örülünk, hogy itt van, és reméljük, hogy e, érdekes lesz ez az eszmecsere az ön szempontjából is, és a mi szempontunkból is megadom önnek a szót. Merci beaucoup. Uh, thank you very much. Köszönöm. Köszönöm, hogy lehetőséget kapok arra, hogy ezt a jelentést ismertessem önökkel. Megpróbálok nagyon röviden beszélni, mert tudom, hogy nem sok idejük van, és így időt hagynék arra is, hogy megbeszéljük a hallottakat. Mint ahogy már említették, amiről én most itt fogok beszélni, az a munkacsoportunknak a jelentése. Valójában itt nem a 2010-es, hanem a 2011-es jelentésről van szó, tehát még frissebb. És a jelentés egyik fő üzenete az az, hogy megpróbáljuk értékelni, hogy a globális partnerség intézménye 2010 óta hogyan alakult. A jelentésben és más jelentésekben is, valamint a csúcs találkozó végkövetkeztetéseiben vagy záró dokumentumában leszögezték, hogy a mindenemű fejlesztési célok megvalósulása útján haladunk előre, ugyanakkor egyes országok úgy tűnik, hogy nagy valószínűséggel nem fogják tudni időben elérni ezeket a célkitűzéseket. Ugyanez igaz a különböző partnerségi ígéretekre is, ahol szintén nem váltották be az összes ígéretet. A korábbi kötelezettségvállalásokat a csúcson megerősítették, és ezen túlmenően is nagyobb koherenciát eh, kívántak teremteni a fenntartható fejlődés eh, és eh, egyéb témák vonatkozásában, adósságelengedés, kereskedelmi kérdések, ugyanakkor olyan koherenciát akarunk, akarunk kialakítani, amely lehetővé teszi, hogy a fejlődő országokban sikeres szakpolitikákat tudjunk indítani, kihasználva a saját erőfeszítéseit ezeknek az országoknak, tehát az adott országok szerepét növelni, döntéshozatali lehetőségeiket növelni, nekik adni meg az utolsó szót, hogy hogyan alakítják a szakpolitikájukat. Szeretnénk a partnerségi eh, kötelezettségvállalásokat úgy megvalósítani, hogy ezekkel a nemzeti erőfeszítésekkel összhangba kerüljenek. Eh, a eh, csúcs találkozón szintén felkérték az ENSZ főtitkárát arra, hogy kezdjen el gondolkodni azon, hogy 2015 után hogyan alakulnak majd a dolgok, mert mint ahogy tudják, 2015 a határideje a millenniumi fejlesztési célok teljesítésének, nyilván ez is érdekel bennünket. Nyilvánvalóan nem tudom ismertetni a jelentés összes üzenetét, csak néhányra koncentrálnék. Van egy olyan érzése mindenkinek, hogy sürgős dolgokról van szó, mert ugye 2015 a végső határidő, a partnerségeknek támogatniuk kell a nemzeti erőfeszítéseket, az MDG-k, a fejlesztési célok megvalósítása értekében. E, nem tudunk minden fejlesztési célra 2015-ig várni, e, nyilvánvalóan e, gyorsítani kell a teljesülést. Egy másik aggodalom, ami megfogalmazódik a jelentésben, az az, hogy a kötelezettségvállalások egy részének, például a Glen eagles eh, kötelezettségvállalásoknak van egy lejárati dátumuk, eh, az energetikai kérdés. 2010-re eh, bizonyos célokat meg kellett volna valósítani, aztán van a HIPIC 2006-ban már lejárt adóságcsökkentő mechanizmus valójában folytatódik, eh, annak ellenére, hogy a határidő lejárt, de új országok nem léphetnek be és hogyha egyes országok adósságát már rendezték, akkor újra nem kerülhetnek sorra. Tehát ezek a problémák például abban a témában. A globális partnerségek egy részében láttunk előrehaladást, de nem akkora mértékűt, amekkorát annak idején ígértek, vagy amire kötelezettséget vállaltak. Két példát mondanék arra, hogy a segély területe és a kereskedelem területe hogyan alakul. Nyilvánvalóan ismerhetik ezeket az adatokat, kérdéseket, de azért érdemes őket most itt kivesézni. Eh, ezeket a Glen Eagles eh, célkitűzéseket először a G8-ak fogalmazták meg Skóciában, Glen Eaglesben, és eh, itt arról szóltak a célkitűzések, hogy 2010-re jelentős mértékben növelik a segélyezési összeget, Afrika vonatkozásában pedig megduplázzák, és noha ténylegesen eh, rekordmagasságú eh, az a, a eh, segélyezési pénz, ami rendelkezésre áll, 21 milliárd dollár még hiányzik, ami pedig Afrikát illeti növekedett a pénz, amit Afrika kap segélyként, de 18 milliárd még hiányzik az ígéret betartásához. Tehát ebben az értelemben az ígéret nem teljesült, és nincs is 2010-en túlmutató köztes cél, a, és noha látjuk, hogy a recessziós időkben kicsit növekedtek is a kifizetésekben, nagyon stagnáló az elkövetkezendő évekre. Maximum 1%-os növekedést várunk a következő évekre, ami azt jelenti, hogy a gleneagles célok sem fognak megvalósulni az ENSZ célkitűzéseket is különböző csúcstalálkozókon értelmezték, a Monterey konszenzus konferencián például megnézték, mennyire valósult meg ez a 0,7%-os donor GNI-re kivetített segélyezés. Csak két tagállam felel meg ennek a célkitezésnek. 0,51% volt a 2010-es ezt, ezt majdnem elérték, nem mindig, és nem minden egyes tagállam, de kevesebb, mint fele valósult meg az ENSZ célkitűzésnek. Tehát ha az ígéretet be akarjuk tartani, akkor az elkövetkezendő években még sokkal többet kell tenni a recesszió ellenére is. A főtitkár mindig azt mondja, hogy azt kell elérnünk, hogy a, azt kell megakadályoznunk, hogy a válság árát vagy levét a szegények igyák meg. A jelentés beszél még a segélyezés hatékonyságáról is, van megint csak egy sor részletkérdés, amiről beszéltünk, három dologra térnék ki. Van a Párizsi nyilatkozat az OECD részéről, amely a segélyek hatékonyságának növeléséről szól, van egy eredményjelző tábla, amelyet szeretnénk kitölteni, és ez tíz nappal ezelőtt, amikor megvizsgáltuk, akkor sajnálatos módon nem szomorú volt az eredmény, 13 célkitűzésből csak egy valósult meg, tehát 12 nem. A legfontosabb azonban az, hogy a legnagyobb sikert a segélyben részesülő országok érték el, akik, vagy amelyek jobban ki tudták alakítani a saját nemzeti stratégiájukat, ugyanakkor a donor közösség ígéretei, a hatékonyság növelő ígéretei nagyrészt sajnálatosan nem valósultak meg van előrelépés, de hogyha 13-ból 12 célkitűzés nem valósul meg, akkor azért elkezdhetünk aggódni a segélyezéssel kapcsolatos panaszok az arra vonatkoznak, hogy fragmentáltak, nem kiszámíthatóak, a tagállamok nem számolhatnak velük, mert nem tudják, hogy minden évben mennyi pénzt kapnak, illetve a segélyezett országok nem tudnak számolni, mennyi pénzt kapnak, és minden évben külön célok kerülnek meghatározásra, vagy vertikálisan, vagy pedig pénzügyi támogatási eh, programok formájában, és így tovább fragmentálódik a segély. Eh, nem csak a pénz összegéről van szó, tehát, hanem eh, arról is, hogy hogyan lehet hatékonyan elkölteni ezeket a pénzeket, koherens módon, hogy minden támogatás és segély a nemzeti fejlesztési stratégiát támassza alá. A donorok nagyon komoly kötelezettségvállalásokat tesznek mindenfajta nemzetközi fórumokon, ugyanakkor azt nem mindig lehet tudni, hogy ezek új ígéretek vagy sem, például úgy gondolják, hogy ez a korábbi kötelezettségvállalások része ha nem világosak tehát az ígéretek vagy az ígérvények, akkor nem tudjuk, hogy ezek új kötelezettségvállalások, vagy a réginek a kibontásai. És megint csak kérdésként fölmerül az, hogy mennyiben felelnek meg ezek a kötelezettségvállalások a szegény országok nemzeti fejlesztési programjainak. Láttuk azt is, hogy különböző források léptek be, például a nagyvállalatok részéről, megint csak a koherenciával lehet probléma, az erőfeszítések és pénzek egy része, vagy egy komoly része nem ugyanolyan vagy hasonló keretek között valósul meg, és ez felvet hatékonysági problémákat. Talán a vita részben ezekre kitérhetünk. Ami a kereskedelmet illeti, ott van egy olyan ígéret, amely arra vonatkozott, hogy egy tisztességes kereskedelmi rendszert építenek ki. Dohai konferencián kellene ezt elérnünk. Sajnálatos módon ezek a tárgyalások nem, fejed, nem fejeződtek be, mert számos vitatott kérdés van még. Hogyha nem sikerül ezt a kötelezettségvállalást teljesíteni, annak komoly következményei lehetnek. A VTO azt szeretné elérni, hogy olyan dolgokra koncentrál, amelyek megvalósíthatónak tűnnek, és ezzel is növelné a hitelességét a tárgyalásos folyamatnak, akkor is, hogyha az évvége előtt nem gondolja azt, hogy meg lehet állapodni minden kérdésről. Piac hozzáférés a legfontosabb kérdés, sajnálatos módon 2004 óta kevés előrelépést értünk el a vámmentes piaci hozzáférés vonatkozásában. 2004 óta nem igen változtak a dolgok. Isztambulban májusban ígéret született arról, arra, hogy a piacok megnyitását lehetővé teszik a fejle, fejlett és egyes fejlődő országok is. További vitatott kérdés, ami önöket is érdekelheti itt, az agrártámogatások Európában, Japánban és Amerikában és az OECD országokban relatív mértékben csökkentek, abszolút mértékben azonban ugyanott vannak, ahol voltak, nevezetesen háromszoros támogatásról van szó, tehát háromszorosa ez a támogatás az összes fejlesztési támogatásnak. Sajnos ezek a támogatások sértik a fejlődő országokban levő gazdálkodók érdekeit, és aláássák más területeken a, az ottani fejlesztési támogatási tevékenységeket. Ez megint csak egy olyan kérdés, amely igazándiból a koherenciáról szól a fejlesztési célkitűzések körében. Végezetül, nem akarom rabolni nagyon az idejüket, beszélnék arról, hogy mit szeretnénk elérni 2015 után. A főtitkár egy jelentést készül kiadni. Már most elkezdődött az ENSZ-ben bizonyos munka arról, hogy mi legyen 2015 után a titkárságon belül is, és az ENSZ tagállamok bevonásával. A főtitkár jelentését november 18-án vitatják meg a közgyűlésben, amely az MDG célok megvalósulásáról is szól, bizonyos folyamatokat vázol a 2015 utáni időszakra vonatkozóan. Anélkül, hogy megelőlegezném, ami majd az ENSZ közgyűlésen lesz, annyit elmondhatok, hogy a jelentés kiinduló pontja az, hogy az MDG napirend 2015 után is életben marad, két egyszerű okból kifolyólag. Egyrészt 2015 eh, eh, az bizonyos célok vonatkozásában eh, egy határidő, ugyanakkor minden cél nem érhető el 2015-ig, ami például a szegénységi rátát illeti, még félúton vagyunk csak, egyéb célkitűzések vonatkozásában is hasonló a helyzet nem akarjuk egyébként feladni a fejlesztési napirenden belül az emberi fejlesztési célokat sem, tehát egy sor MDG továbbra is releváns lesz. Ugyanakkor egy alapvető felülvizsgálatnak is meg kell történnie az MDG-k hasznáról, és meg kell vizsgálnunk, hogy kevesebbet értünk volna e el az MDG nélkül. Másféleképpen feltéve a kérdést, van-e értelme az MDG-knek? A, a, az MDG-n belül vannak olyan területek, ahol nem értünk el megfelelő eredményeket. Eleve egyenletlen az előrelépés. El kell gondolkodni azon, hogy mit tudunk, hogyan tudjuk gyorsítani ezt a folyamatot. A népesség dinamikája egy fontos összetevője eh, a jövőbeni terveinknek, az élelmiszerbiztonság is eh, egy fontos kérdés, különös tekintettel arra, hogy növekszik az éhezés, illetve az élelmiszerválság, fenntartható fejlődés és klímaváltozás, eh, megint csak egy olyan tágabb összefüggés, amiről beszélnünk kell. Nem tudunk túlterjeszkedni a természet teljesítő képességén. Nyilvánvalóan egy esetleges új fejlesztési napirend kidolgozásakor erre külön kell figyelnünk. Tehát egyrészt ott vannak az új napirend elemei, másrészt pedig felül kell vizsgálni azt, hogy mi történt az ezredfordulós deklaráció óta. Ha megnézzük, hogy mi történt azóta, ott vannak bizonyos értékek, amelyek mentén ezekre a kívásokra jobban tudnánk reagálni. Ezek már elfogadott értékek, Eh, egyéni szabadságok, például részvételi kormány, részvételen alapuló kormányzás, eh, a nemzetek és eh, egyének közti egyenlőség, szolidaritás, a globális kihívások megoldása érdekében a tolerancia egy nagyon fontos kérdés, amely arról szól, hogy a migrációra hogyan tudunk reagálni, például eh, fenntartható fejlődés, természet eh, tiszteletben tartása, eh, illetve a közös felelősségvállalás a világ gazdasági és szociális fejlődéséért. A fenntartható fejlesztési célok lesznek középpontban vagy legalábbis úgy fogalmaznék, hogy a fenntartható fejlődés nélkül nehéz elképzelni új fejlesztési célkitűzéseket, mert a fejlődés egész egyszerűen nem lehetséges a bolygó vagy a természet lehetőségein túlterjeszkedve. Ha fenntartható fejlődésről beszélünk, és hogy az lesz a középpontban, az magával vonza azt is, hogy egy igazi globális fejlesztési agendára van szükség. Korábban a, elsősorban a szegények és a szegény országok számára készültek ezek a fejlesztési célok, de hogyha fenntartható globális agendát alakunk, akarunk kialakítani, akkor az magában kell, hogy foglalja a szegény és a gazdag országokat is, az pedig még nagyobb kihívás lesz és itt akkor lassan be is fejezem a konzultációs folyamattal, eh, hogyan tudunk ezekre a kívásokra válaszolni. Eh, novemberben az ENSZ közgyűlésen eh, döntünk a 2015 utáni első gondolatokról az ENSZ-en belül és az ENSZ-en kívül is figyelembe vesszük a, az érdekeltek véleményét, önök is részei lehetnek ennek a konzultációnak, amelynek célja az, hogy egy hatékony, ambiciózus és ugyanakkor megvalósítható célok alakuljanak ki. És amelyek révén az egész világ együttesen fejlődhet. Nagyon szépen köszönjük. Négyen kértek szót. Kérem szépen, hogy röviden tegyék. Három percben maximum, és először Kásna úr következik. Elnök asszony, megpróbálok majd rövid lenni, de nem hiszem, hogy három percben menni fog, hiszen az MFC-k átértékelésében én vagyok a parlamentnek a raportőre. Üdvözlöm azt, hogy az ENSZ és Ban ki főtitkár ilyen határozottan állást foglal az ügy mellett. Barózó úrnak is van egy elkötelezettsége, szerint plusz egy milliárd eurót szán erre a cégre. Ezt támogatnunk kell, hogyha azt szeretnénk, hogy a tagállamok elérjék a megígért 0,56%-os támogatást. A parlament, mint az én jelentésemben, mint a holnap megszavazandó Zsoli jelentésben, a koherenciára vonatkozó politikát nagyon fontosnak tartja. Azt gondoljuk, hogy az illegális pénzek áramlása, az adók nem megfelelő kezelése nagyon elterjedt jelenség. Ezen kívül a segélyeket illetően megkétszerezhetnénk ezek összegét, sőt, még többet is adhatnánk, csak akkor a kötelezettségvállalásunkat teljesítenek kell, különben a hosszú távú tervezés nem valósul meg. A 2015 utáni akciótervet üdvözlöm. Én azt kívánom, hogy ne legyen egyetlen tagállam sem az EU-n belül, és más ország részéről se, amely visszahúzza többieket. Tehát a Glenigali kötelezettségeket teljesíteni kell, és biztos vagyok benne, hogy minden egyes tagállamon van egy ütemterv, és a donor államokban is. Felelősségre kell vonni a tagállamokat. A Deves szakbizottságnak van egy éves jelentése, amely megvizsgálja, hogy a tagállamok hogyan teljesítik az ígéreteiket, és megszégyenítik őket, ha nem teljesítik ezeket. Sajnos Nincs egy olyan elv, amit minden állam, minden kormány, minden politikai pártja elfogadna. Sajnos az EU-ban és, és Afrikában is fel kellene újítanunk azt, hogy emlékezzenek az emberek arra, hogy mit jelent az, hogy szolidaritás. Köszönöm. Mint szokás, szokás szerint betartotta az időt Keller asszony. Thank you, um... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadását. Nagyon érdekes volt, minnyáján tudjuk a 2015-ös kihívások még. Azt is tudjuk, hogy esetleg nem tudjuk teljesíteni a vállalásokat, de a 2015 utáni napirendet fontosnak tartjuk. Lenne néhány kérdésem. Az egyik dolog, amit a KKV-któl is gyakran hallunk erről, hogy egy gyenge pontja a céloknak az, hogy nem mondják ki, hogy hogyan lehet elérni ezeket a millenniumi fejlesztési célokat. Szeretnék a KKV-k, hogyha a megvalósítás módjára nagyobb hangsúlyt helyeznénk. Hogy hogyan lehetne ez a KKV-k hasznára és mások hasznára is. Tehát ön hogy látja ezt? Akarnak-e foglalkozni ezzel a 2015 utáni napi renden? Aztán engem kicsit aggaszt, hogy az emberek azt fogják mondani, nem értük el a milleniumi célokat, bár lehet, hogy elérjük még, és akkor a lelkesedés csökken majd a 2015 utáni időszakra. Nem a kisebb célokat kijelölni, könnyebbeket? És nem ilyen nagyra törő célokat? Tehát Ön is így gondolja, hogy föl fognak hígulni a célok? Vagy mi az emberek gondol, elgondolásáról? Hol Monsieur Berman? Köszönöm szépen, Berman úr. Köszönöm, bár úgy éreztem, mintha ön is tudna hollandul. Dank voor deze uiteenzetting, Rob Vos. Ik, uh... Köszönjük szépen ezt a tájékoztatót. És kérem, az a pont, ami engem elgondolkoztatott a fejlesztési célokról és az állampolgárok jogairól, az az, amit ön elmondott, és pontosan erre valóak a célok. Én azt remélem, hogy a jövőben egyre többet látunk belőlük. Én a következőt szeretnék el, elmondani, és kérni öntől az EU specifikus témákban. Ön ellátogatott ma ide hozzánk, úgyhogy szeretném, hogyha ön válaszolna arra a kérdésre, hogy a mezőgazdasági támogatások hol fejtenek ki negatív hatást a fejlesztésekre. Mi a helyzet az európai kereskedelmi politikával? Az, hol gyakorol negatív hatás? Hol vannak a gyengeségek? Hol vannak az erős pontok a saját EU-s politikáinkban? Aztán mi a helyzet a kohézióval, a fejlesztési célok elérésével? Szeretném, ha konkrétan válaszolna ezekre ezen kívül. gyors növekedést, gyors fejlődést látunk a fejlődő világban. Itt látjuk a legdinamikusabban fejlődő országokat, Afrikában. Az EU-s politika megfelelően támogatja ezeket a fejlődéseket? Milyen támogatásra lenne szükség? Milyen pénzügyi szolgáltatásokra a részünkről? Senkit sem kellene kizárni abból, hogy hozzáférjen a kölcsönökhöz? Ezek a kérdésem. Köszönöm. Madame Sargentini? Köszönjük, Sargentini asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ja. Nem hiszem, hogy bocsánatot kell kérnie, hogy túl sokáig beszélt. mert a szakbizottságnak, különösen amikor a millenniumi fejlesztési célokról beszél, akkor hallgatnia kell. Nos, Bergman úrhoz hasonlóan az a kérdésem, hogy mit tegyünk mi? Október 12-én az Európai Bizottság a kapnak az új részét indítja el. Ez azt jelenti, hogy majd meglátjuk, hogy mi történik, hiszen egy véleményt kell erről megfogalmazni. Az utóbbi hetekben a parlament új megközelítését vizsgálta meg a dohai tárgyalásokkal kapcsolatban. Ugyanis kritikus hangokat fogalmaztunk meg. Ezzel kapcsolatban is ugye szeretném a véleményét hallani. Még egy kérdésem van. A parlament a de Gucht kereskedelmi stratégiát elfogadta, amikor itt kereskedelmi és fejlesztési együttműködésről van szó. hogyha jó a kereskedelmi politika, akkor a fejlesztési politikának is jónak kell lenni, hiszen ez a kettő együtt jár. Ön hogy látja, hogy mit tehetünk ezen politikákkal kapcsolatban, hogy ezek összefüggőek, következetesek legyenek. Most köszönjük, akkor a bizottság kap szót. Rabe úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és Vossz úr, önnek is köszönjük az előadását és ezt a jelentést, amelyel az ENSZ nyomást gyakorol ránk, többek között így is, hogy teljesítsük a kötelezettségvállalásokat. Tudjuk, hogy a jelentés mit mond a fejlesztési segélyel kötelezettségek teljesítéséről az EU részéről, de hagyj emlékeztessek rá, hogy ezek sokkal nagyra törőbb célok, mint más országoknak az elkötelezettségei. Ami az MFC-ket illeti általában véve, nagyon fontos, hogy mindent megpróbáljunk elérni 2015-ig. Ezért említette Barózó úr ezt, és ezért indította be az 1 milliárd eurós EU-s MFC kötelezettségvállalást, hogy segítse ezt az utat. Reméljük, hogy ez a kezdeményezés megvalósul. Jövő héten a bizottság a fejlesztési politikáját ismerteti, ez a változások agendája és pontosan az a cél, hogy a fejlesztési együttműködést fokozzuk. Végül, ami a 2015-ös agendát illeti, köszönjük az ENSZ terveinek ismertetését. Én már mondtam, minket az aggaszt, hogy addig is elérjük a jelenlegi célokat, de természetesen 2015 utáni időszakot is megnézzük. Köszönöm. Merci beaucoup. Je vais... Köszönjük szépen. Akkor most Vosztúrnak adom meg a szót újból. Vosztúrnak adom meg újból a szót. Nagyon szépen köszönöm. Egyrészt, hogy bátorítanak bennünket, és ugyanakkor a kérdéseikkel tulajdonképpen ö, ö, megkérdőjelezik némely gondolatunkat. Először is beszéltünk arról, hogy minden érdekelt felett eh, elszámoltathatóvá kell tenni. Ez az ENSZ-nek is a célkitőzése, és a főtitkár épp ezért megkérte, hogy egy keretet, hát nem igazán eh, keretet, de egy rendszert hozzunk létre, amelynek eh, segítségével az átláthatóság hiányára rámutathatunk. Ennek az eredményei alapján a jövő hónap végén elindítjuk az integrált végrehajtási keretet. Én legalábbis így hívám, hívnám ezt. Ez egy interaktív, internetes oldal lesz, ahol mindez az információ megtalálható. Tehát láthatjuk, hogy hova rendeltek összegeket, hol nincsenek ezek az összegek, <clears throat> és a többi. És hogyha önök ezt támogatják, ez nagyon hasznos lesz számunkra is. Keller asszony a következő programról beszélt, mert a jelenlegi programmal, azt, programmal kapcsolatban azt mondta, hogy túlságosan célokhoz kötött. Ezzel egyetértek. Persze könnyebb célkitűzésekben megállapodni, mint abban, hogy hogyan is tudjuk ezeket elérni. Én nem csak a, e, itt nem csak a millenniumi fejlesztési célokról van szó, hanem az Európa, EU 2020-as stratégiáról is. Tehát könnyebb, mint mondtam, a cél, célkitűzéseket meghatározni, mint hogy arra rámutatni, hogy itt mit kellene a különböző szakpolitikák területén tenni. Ugyanakkor egyetértek azzal, hogy arról beszélni kell, hogy bizonyos országok mennyire közelítették meg a célokat. Aztán figyelembe venni azt, hogy nyilvánvalóan a háttér az más minden ország esetében, de meg kell nézni a nemzetközi célkitűzéseket, hogy ezeket egyedemesen lehet-e alkalmazni tehát a hátteret, és, és hogy mi történhet, és milyen erőfeszítéseket kell tenni, hogy elérjük ezeket a célkitőzéseket. Tehát például, hogyha nagy erőfeszítéseket tesznek, például a termékenységi mutatókkal illetően, és az élve születések számát illetően, és azon a területen érünk el eredményt, akkor ez nyilván jelentős. Másként, például, hogyha a gyermek halandóság alacsony, akkor nyilvánvalóan mások lesznek a célkitűzések. Tehát ezek összetett kérdések, és és figyelembe kell venni, hogy a különböző országok milyen előfeszítéseket tudnak tenni. Tehát elvben nyilvánvalóan könnyebben egyet tudunk érteni, mint hogyha konkrét politikákról van szó. Épp ezért itt is rugalmasságra van szükség a 2015-ös program során is. Aztán a második kérdése, hogy mennyire legyenek nagyra törőek a célok hogy esetleg lelassul a folyamat. Persze a kockázata fennáll, hogyha látjuk azt, hogy nem érjük el a kitűzött célokat, akkor a szavahihetőség megkérdeleződik. És természetesen a politikai és társadalmi támogatottság is lelassulhat. Tehát az alapfontosság dolog az, hogy tovább haladjunk, és még mindig dicséretes célokat tűzünk ki. 2015 utánra természetesen sokkal nagyobb a kockázat. Hiszen a fenntartható fejlődés az kritikai fontosságú ahhoz, hogy a természeti környezet túléljen már kezdjük elérni a végső határokat, és saját magunk létét is veszélyeztetjük. Tehát ezeket a célkütőzéseket jobb, hogyha komolyan veszük, hogyha mindenki számára jövőt akarunk teremteni. Tehát a politikai akarat, az kell, és másodszorban tudatosítani kell azt, hogy ez közös érdekünk, és együtt kell előre haladnunk, hogy elérjük azt a fejtségi szintet, amit mindenki számára látni szeretnénk. És aztán a holland honfitársamnak mondom, de azért angolul folytatom ez a többieknek azért csak könnyebb. Tehát az EU-s tervekről magukról nem tudok nagyon nyilatkozni, mert ehhez ezeket jobban kellene ismernem. De ami a kihívásokat illeti, hogy az EU mit tűzön ki célnak, főleg a kereskedelem és fejlesztés területén, illetve a mezőgazdasági támogatások területén, hogy ezek a fejlődő országokban hátráltathatják-e a fejlődést. Nos, a támogatások elleni legfőbb érv az az, persze nyilván a terméktől függ, csak hogyha az ember a világ egy részén támogat egy terméket, akkor nyilvánvalóan a versenyt torzítja. Ez az egyik dolog. A másik, hogy a gazdák számára nyilván ők kevésbé lesznek versenyképesek, ha nem is export szinten, de akkor legalább nem tudják fölvenni a versenyt az importált termékekkel. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezért kellene elkerülni ezeket a támogatásokat különösen a gyapott termelés területén, az USA-ban látjuk ezt. Ez közvetlenül kihat Afrikában nagyon sok gyapott termelő életére, Közép-Afrikában is és Ázsiában is. Úgyhogy ezek tények, hogy hogy építsük le a támogatásokat, hát ez lenne a jó politika. Hát lehet kompenzálással, kártérítéssel, de nem fenntartható ez hosszú távon, mint politika. Úgyhogy a gazdálkodókat támogatni kell, és ugyanakkor a támogatásokat lassan ki kell iktatni. És a termelői kapacitást kell felfejleszteni. És akkor visszautalnék itt arra a kérdésre, hogy a fejlesztés és a kereskedelmi politika hol fűződik össze. A fejlesztés azt gyakran azt látjuk, hogy a kereskedelem során valósul meg. Nagyon fontos, hogy a termelői kapacitás megerősödjön, legyen diversifikált termelési stratégiájuk, így léphetnek be a nemzetközi kereskedelemmel. Itt játszik szerepet a fejlesztési segély. Azt hiszem, hogy itt ezt erősítenünk kellene. De azt látjuk, hogy minél több segélyt adunk a kereskedelem segítségére, annál jobban fejlesztenünk kell magát a termelői kapacitást is a fejlődő országokban. És hát persze enélkül a kereskedelmi tárgyások kudarcba fulladhatnak. Hatástanulmányok a kétoldalú megállapodásoknál, regionális megállapodásoknál nagyon fontos, ahol vám és kvótamentes hozzáférés a tét, a kereskedelmi partnerországokban. Még olyan partnereknél is, akik maguk nem termelnek, hogy mi értelme van ennek? Hiszen nem tudjuk segíteni akkor a termelői kapacitásukat. Tehát nagyon fontos, meg egyszer a kereskedelmi politika és a fejlesztési politika mindig kiegészítő jellegű kell, hogy legyen. Én úgy gondolom, hogy a legtöbb több kérdésre választottam. Azt hiszem, hogy közben a bizottság kérdései közül is megválasztottam néhányat, de hát szívesen foglalkoznék ezekkel a kérdésekkel, és belemerülhetek ebbe a témába, de ehhez tanulmányoznom kell még a mezőgazdasági politikákat, és ami az október 12-i kérdését, én nem New Yorkban leszek. J'invite Monsieur Grandi à nous rejoindre. Kérem Grandi urat, hogy csatlakozzon hozzánk.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 Alors, nous allons continuer notre... Nos, folytatjuk akkor az ülést. Már 60 éve az Egyesült Nemzetek Palasztin menekülteket segélyező és munka közvetítő hivatala a gázai övezetben és Cisjordániában, Jordániában és Libanonban foglalkozott a menekültekkel. Tavaly én egy delegációval oda látogattam, Gázába és Cisziordániába, azért, hogy ott helyben e, megértsük a helyzetet, és hogy mennyire hatékony az európai segélyezés. Ott e, láthattuk, hogy milyen munkát is végez az UNRWA, és én maga, engem is meghatott ez a munka olyankor, amikor az arab világ eh, demokratizá- eh, eh, ismeri az arab, arab világnak a demokratizációs követelményeit, és ahol a független palesztin állam elismerésének a kérését az ENSZ közgyűlés 66. ülésszakán is felvetették. Ezért ez fontos pillanat, ezért Brandi urat is üdvözöljük itt, és ezen kívül a külügyi bizottságnak a képviselőit is üdvözlöm, akikkel közösen szerveztük meg ezt és a Költségvetési Bizottság tagjait is üdvözlöm itt. Pontosítani szeretném, hogy a múlt héten a Költségvetési Bizottság a DEVE és az AFET bizottságok javaslatára módosította a 2012-es európai költségvetést, és a, az UNRVA-ra költött összeget 100 millió euróra emlette. Grandi úr, türelmetlenül akar, hallgatjuk önt a politikai helyzetről és a humanitárius helyzetről. A kérdéseink az, hogy hogyan tudunk itt a humanitárius igényekre válaszolni és milyen szerepet játszhat az Európai Unió és a tagállamok. 15 percet kap. Köszönjük. Merci, madame. Merci à tout le monde. Si vous me permettez, je ferai une petite... Köszönöm, ha megengedik. Köszönöm, hogy elhívtak ma engem ide. Nem először vagyok itt, de mindig fontos a dolog találkozni az európai parlamenti képviselőkkel, és mert ők mindig támogatnak bennünket. Egy bevezetést angolul fogok tartani, és utána nyilván majd a kérdésekre is válaszolnék. Köszönöm. Utoljára egy hónappal ezelőtt jártam Brüsszelben, akkor egy szándék nyilatkozatot írtunk alá, vagy egy nyilatkozatot írtunk alá Füle úrral és Keti Aston asszonyjal, amely arról szólt, hogy partnerségünket további három évvel megújítjuk. Először is szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek a, azt, hogy támogatta ezt az együttműködést. No, mi nem politikai szereplő vagyunk, de mégis fontos szereplő vagyunk a közel-keleten. És most ezt a lehetőséget megragadom arra, hogy megköszönjem önöknek a támogatást. Hadd kezdjem azzal, hogy röviden áttekintem a működési területünket. Először is hát hadd javasoljam azt, hogy hadd had induljak ki abból, hogy az elmúlt néhány hónapokban három, néhány hónapban három tényező befolyásolja a közelkeleti helyzetet. Az egyik az arab tavasz, a másik a rendkívül stagnáló, befagyott közelkeleti békefolyamat, a harmadik pedig a palesztinok azon igyekezete, hogy államként elismerjék őket. Az arab tavasz, és erről bizonyára itt is már sokszor volt szó, a különböző aspektusa van, nagyon sok lehetőség is rejlik ebben, és mint ahogy Egyiptomban is most a közelmúltban látok, nagyon komoly kihívásokat is tartogat. Ugyanakkor a Közelkeleti népek szempontjából ez egy olyan folyamat, ami rendkívül dinamikus és proaktív lehetőséget ad. Azt gondolom, hogy ezt az arab tavaszt reálisan látják, a helyiek nem várnak tőle többet, mint amennyi meg tudnak majd szerezni, de összességében pozitívan viszonyulnak a folyamatokhoz, és azok, akik az arab tavaszt így látják, azok között bizony, bizony ott van az 5 millió palesztin is, akikkel mi dolgozunk. Másfelől viszont a palesztinok éles kontrasztot látnak az arab tavasz és a saját politikai folyamataik lefagyottsága között. És még ezen, még ennél is jobban reménytelenek, vagy kontrasztot látnak a menekültek, akik az, a palesztin népesség felét adják. Tehát egyrészt van a stagnáló belső folyamat, a nemzetközi közösség szerintük nem investál eleget ezekbe a belső folyamatokba, másfelől pedig ott az arab tavasz dinamizmusa. Tehát ez egy nagyon erős kontraszt, és ennek drámai hatásai is vannak. Látunk feszültségeket például a térségben. Ami az államként való elismerést illeti, ezt a palesztinok reálisan ítélik meg, ugyanakkor pozitívan is. Abu Mazen Ramallahba hősként tért vissza, hitelességét erősen megerősítette, vagy komolyan megerősítette az a beszéd, amit az ENSZ-ben tartott. Erről én nem is beszélnék többet, csak kontextust akartam felvázolni. De egy megjegyzést még fűznék az államisághoz. És mi ezt már mondtuk nyilvánosan is, meg érdemes is nyilvánosan mondani, bármi is a kimenetele ennek a folyamatnak, a menekült problémát az nem oldja meg. A menekült problémát ugyanis csak az izraelék és a palesztiniek közötti megállapodás tudja megoldani. Tehát kössenek egy megállapodást a menekültekről, mert a menekültek Gázában és Libanonban is úgy látják, hogy igen pozitív ez az államként való elismerés mozgalom, de háttérbe szoríthatja a menekült kérdést, mert nem kapja meg azt a politikai figyelmet, amit érdemel. Tehát a palesztin segélyszervezet szempontjából nézve fontos megnézni, hogy az UNRDA továbbra is működik és létezik, és fontos is, hogy ez a szervezet mindenhol működjön, beleértve Cisjordániát és Gázát is. Egészen addig, amíg a közelkeleti béke folyamaton belül a menekült kérdést is meg nem oldják. Ez nagyon fontos leszögezni mindezt. Ami a konkrét tevékenységünket illeti, a közel-keleten belül, tudjuk, hogy a szíriai helyzet rendkívül bonyolult, látták önök is az emberi jogi jelentéseket, igen aggasztóak, és ehhez azért azt is hozzátenném, hogy a palesztin eh, menekültek semlegesek maradtak, vagy legalábbis nem vesznek részt ebben a konfliktusban, amely alapvetően a tiltakozók és a kormány közti feszültségről szól. Nem tudok olyanról, hogy palesztin menekülteket támadtak volna meg, félmillió palesztin menekült él Szíriában, de az viszont előfordult, hogy palesztin menekülteket menekültek, belekeveredtek a harcokba, és ennek következtében szenvedtek el különböző sérüléseket vagy károkat. Derában vagy Homszban például a legsúlyosabb eset, történtek ilyen incidensek, Latakiában volt a legsúlyosabb eset, ahol a kormány agresszív fellépése kiterjedt olyan területekre is, ahol menekültek éltek, vagy élnek, és néhány menekültet a kormányerők megöltek. Nem tudom, hogy nem tudom azt mondani, hogy nem lesz a jövőben ilyen incidens, annál is inkább, mert a palesztin menekültek városokban és városok környékén élnek, már pedig mind a tiltakozások, mind pedig a kormány erőszakos fellépése a városokra koncentrálódik. Tehát odafigyelünk, éberen, nem a mandátumunk része, de mindig fel fogjuk emelni a hangunkat akkor, vagy szavunkat akkor, hogyha a palesztin menekülteket is érinti a szíriai helyzet. És ilyen esetekben a nyilvánosság elé állunk. Ami az ENSZ humanitárius misszióját illeti, ők néhány hete azt mondták, azt mondták, hogy nem humanitárius válság van, hanem emberi jogi válság van. Ezzel egyetértünk, de kisebb térségekben voltak humanitárius problémák is. Eh, tehát eh, olyan esetek történtek, hogy emberek eh, elvesztették a munkahelyüket a kialakult helyzet miatt, itt készpénz segélyt adtunk ezeknek az embereknek 8 millió dollárt, költöttünk erre a célra, és kértük a donorokat, hogy adjanak pénzt. A másik veszély, illetve félelem az, hogy Szírián is túlterjedhet ez a válság. E, e, és tudjuk, hogy e, van Szíriának olyan szomszédja, amely rendkívül törékeny. És a törékenységhez nagyban hozzájárul a palesztin népesség jelenléte táborokban, ahol manipulálni lehet a biztonsági helyzetet, kialakulhat zavargások, szélsőséges események, és előfordul, hogy kihasználják az emberek szegénységét. Tehát nagyon fontos ezt nyilvánosan is kimondani, hogy az Európai Bizottságtól kaptunk a libanoni életkörülmények javítása érdekében pénzeket. Ez nem csak a libanoni lakosság számára fontos, infrastruktúra és lakhatási támogatásokat tudunk így kiadni, hanem kis, de mégiscsak jelentős hozzájárulást tudunk a libanoni békefenntartásához hozzátenni. Jordánia az egyik legstabilabb ország a térségben, ugyanakkor az is azért törékeny, és az európai intézmények is odafigyelnek Jordániára. Jordánia, Jordániát is aggasztja a békefolyamat lefagyása, őket is érdekli a végső státuszról szóló megállem vízhasználati jogok határok, és hát a menekültek is, mert két millió menekült él Jordániában, ami egy jelentős részét adja ki Jordánia népességének. Mi vagyunk a második legnagyobb foglalkoztató a Jordán kormány után. 7000 palesztin embert foglalkoztatunk Jordániában. Örömmel jelenthetem önöknek, hogy Eston főképviselő meghívta a szervezetünket hogy vegyünk részt az Európai Jordánia, Európai Jordániai munkacsoportban, <clears throat> amely néhány hét múlva kezdi meg működését. Örülünk annak, hogy elismerték a szerepünket, és elismerték azt a képességünket, hogy a jordán népesség egy komoly része nevében mi is fel tudunk szólalni, tehát üdvözöljük azt, hogy befogadtak minket ebben a munkacsoportba. Akkor most térnék át a megszállt palesztin területekre, ahol a munkánk eh, nagy része zajlik. Abbas eh, elnök úr úgy tért vissza Ramallahba, hogy növekedett a támogatottsága. Ugyanakkor komoly kihívásokkal is szembe kell nézni, a komoly a tét, mert egy kudarc, vagy a kudarc látszata zavargásokat okozhat. Függően attól, hogy milyen megítélés alá esik a kudarc. Tehát így zavargások robbalhatnak ki. Az izraeli kormány a közelmúltban további telepépítéseket határozott el, 1100 házat építenek fel, <coughs> és olyan információ is napvilágra került, miszerint a telepesek fegyverkeznek és várják a konfliktust. Növekedett a házlebontások száma is, nagyon jelentős mértékben, éles növekedést láttunk. 42%-kal nőtt a házlebontások száma 2010-hez képest. Ezek mind feszültségforrások. Engem aggaszt, hogyha mondjuk egy telep környékén valami incidens történik, akkor az eszkalálódhat. Ezért is fontos, hogy a palesztinokat és az izraelieket emlékeztessük arra, hogy az ő felelősségük a stabilitás megőrzése. Gázában viszont az izraeli blokád, amely 2007 óta eh, lett kihirdetve, ez enyhült, és néhány újraépítési projektet besikerült indítani, de a blokád azért még fennáll. Fontos tehát mindenkit emlékeztetni arra, és tudom, hogy önök itt a parlamentben ezt megtették, hogy ez a blokád ellentétes a gázai lakosság érdekeivel, és ellentétes a humanitárius jogszabályokkal is, törvényekkel is, éppen ezért azt meg kell szüntetni. Természetesen elismerjük, hogy ez egy bonyolult folyamat, és elismerjük azt is, hogy az izraeli kormány megpróbálja például az építőanyagok vonatkozásában enyhíteni a blokkátot, és így a újjáépítés haladhat a maga útján. A gazdaság továbbra is rossz állapotban van, az munkanélküliség csökkent, mert az újjáépítés ugye munkanélkülieket szív fel, de továbbra is 33 százalék a munkanélküliség, ami a világon az egyik legmagasabb arány lehet. Ugyanakkor a gázaiak nem tudnak exportálni Izraelbe és a Cisziordániába, holott ez a két hagyományos piacuk. Ennek következtében a magánszféra valóban csak illegális módon tarthatja fenn magát a földbeásott alakutakon keresztül, vagy a népesség csak UNRWA pénzeket tud kapni, vagy a palesztin hatóság általi segélykifizetésekben részesülhet, amelyek végső soron nagyrészt európai pénzek. Tehát az a választása van a palesztinoknak, hogy vagy egy támogatott gazdaságot építenek, vagy egy illegális gazdaságot. <clears throat> Az pedig, hogy egy magánpiacon épülő piac kialakuljon Gázában, az sajnos négy év blokád után nem tűnik valószínűleg, annak ellenére, hogy a vállalkozó szellem igen erős. Az izraeli katonai hatóságokkal mi is próbáljuk a az újjáépítési munkákat felgyorsítani azzal, hogy tárgyalunk az izraeliekkel, tegyék ezt lehetővé. Ami a az ENSZ menekültügyi, palesztin menekültügyi hatóságát illeti, mindig azt mondtuk, hogy sajnos nekünk még hosszú ideig ott kell maradnunk. Ugyanakkor ez egy nagyon drága nemzetközi akció. Hogyha összeadjuk az összes pénzt, akkor nagyon könnyű egy egymilliárdos egy milliárd eurós összeghez eljutni. Tehát ez az UNVRA-nak a működési költsége. Ugyanakkor ebben nem szabad csak költséget látni. Ez egy nagy politikai kudarcnak az ára költsége. Politikai szinten lehet megoldani ezt a helyzetet, és így kiküszöbölni ezt a költséget, amely az észak-amerikai és európai adófizetők vállán nyugszik. Különösen fontos ez, amikor stagnál a béke folyamat. Mi természetesen próbálunk a lehető legköltséghatékonyabb módon működni, és együttműködünk az EU képviselőivel ott a terepen is, de emellett megpróbáljuk a teherviselést kiterjeszteni, arab donorokat keresünk. Szaudarábia lett idén a harmadik legnagyobb donorunk, hogyha a teljes költségvetést nézzük, nem a központi költségvetést, hanem a teljes költségvetést, akkor Szaudarábia a harmadik, de szükségünk van továbbra is európai pénzekre mert nem elég a pénz, ha nem elég a pénz, akkor az emberek szenvedni fognak és kritika éri az UNRWA-t, pedig nagyon sok csoport, csoportosulás Gázában, Libanonban érdekelt abban, hogy gyengítsen bennünket és destabilizálja a helyzetet. <clears throat> Tudják önök is, hogy vannak különböző finanszírozási finanszírozási lehetőségek. Nyilván Gázában vannak most finanszírozási problémák korábban nem voltak, élelmiszersegély, munkateremtési programok, nincs elég pénz ezekre, de sajnálatos módon a központi költségvetésünk, a működési költségvetésünk előteremtése sem könnyű, tehát nagyon nehéz évvége felé összeszedni azokat a pénzeket, amelyekből fizetjük a tanárokat és az egyéb szolgáltatásokat, amelyeket nyújtunk a területeken. A, a fogadó állam bérezéséhez kötjük az arab tanárok, stb. fizetését, és azt is látjuk, hogy az arab tavasz hatására a az arab országokban, a közszférában a fizetések növekedtek, amit nekünk előbb-utóbb követnünk kell. Ez pedig költségvetési nyomást gyakorol majd ránk. De ha nem növelnénk a fizetéseket, akkor sztrájkokkal és egyéb zavargásokkal nézhetnénk szembe. 30 ezer embert foglalkoztatunk a közel-keleten. Meg kell értenünk tehát ezt a tényt is, hogy a, központi működési költségvetésünk milyen nyomás alatt van. Ugyanakkor örülünk annak, hogy az Európai Unió pozitívan viszonyul ehhez a kérdéshez. Keti Estonnal és Stefan Fülével egy hónappal ezelőtt említettem, hogy aláírtam ezt a nyilatkozatot, amely már az alapéves EU finanszírozást 66 millióról 80 millióra növeli, és egy külön idei pénzről tárgyalunk most, ez egész egyszerűen az év befejezéséhez szükséges, és arról is tudunk, hogy az Európai Parlament erőfeszítéseket fejt ki annak érdekében, hogy a palesztin pénzek ne csökkenjenek. Nem csak az úrra pénzekről van szó, hanem az összes palesztin pénzről is, és azt gondolom, hogy ez különösen fontos akkor, amikor más donorok, az Egyesült Államok például egyre vonakodóban adnak pénzeket, nem nekünk, hanem egyéb segélyszervezeteknek. Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy a, az UNRWA pénzek együttesen növekednek a palesztin pénzügyi szükségletekkel, és fontos az, hogy ezek a szükségletek és ezek kielégítése jövőben is említést nyerjenek az önök jelentéseiben, a déli kapcsolatokról, szomszédságról szóló jelentésükben, illetve kellő súlyjal bekerüljenek a 2014 után kezdődő pénzügyi programozási időszakban. Most, akkor, amikor ugye egyre több pénz irányul a dél-mediterrán térségbe, de egyre nagyobb a verseny ezekért a pénzekért. Különösen fontos, hogy odafigyeljenek a palesztin ügyekre. És ezért is örülök annak, hogy a Jordán munkacsoportnak is részese leszünk, mert azt gondolom, hogy ott komolyan hozzájárulhatunk ezekhez a dolgokhoz. Hagy emlékeztessek mindenkit arra, hogy körülbelül 5 millió menetékesre beszélünk, ez egy nagyon nagy kontingens közel-keleten, úgy érzik, hogy három generációs problémák után magukra hagyták őket a régióban, és az UNRWA az egyik jele annak, hogy nem hagytuk magukra őket, úgyhogy nagyon fontos az, hogy továbbra is támogassák a munkánkat. 2012 2. március 19-től kezdve az Európai Unióval együtt néhány napos eseményt tartunk, néhány napos rendezvényt, hogy bemutassuk a munkánkat, és azt is, hogy milyen partnerségeink vannak az EU-s intézményekkel, de ez egy magas szintű rendezvény, amely más érintett fél számára is nyitott, ez nagy lehetőség, és reméljük, hogy a parlament részéről is sokan ott lesznek, hogy támogassák a munkánkat. Elnök asszony, ezzel lezárnám, és köszönetet szeretnék mondani, hogy türelmesen meghallgattak a mondani valamit. Köszönöm. Merci beaucoup. Nagyon szépen köszönjük. Most a képviselők kapnak szót. Kérem, hogy rövidek legyenek, mert már túlságosan késlekedünk. Deva úrral kezdem. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönjük Randi úrnak is ezt a nagyon jó felvázolását a helyzetnek. Figyelmembe, figyelememre hozták, hogy a palesztinai területen az egyik kérdés, a fontos kérdés, probléma a víz. Tehát iható ivóvízről van szó. Talán a hozzájárulásunkat növelhetnénk, hogy tisztább ivóvizet biztosítsunk elsősorban a gyerekek számára? Ezen kívül a gyerekeknek a pszichoszociális traumával való megküzdésüket is segíthetnénk e hiszen már tulajdonképpen járványos ennek a hatása a régióban. Jól hallott? hallottam, amikor Grandur azt mondta, hogy most felfegyverzik a, a telepeseket? Tehát ölni képesek? Köszönjük szépen, Defa úr, Reiger úr kapszott. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Grandi úr, mindig nagy megtiszteltetés, hogyha meghallgathatjuk a szervezetének a jelentéseit. Az elődjét is mindig szívesen látjuk, és nagyon örülünk annak, hogy ön is nagyon alázatos és tiszta álláspontot képvisel az előadásában. Az UNRVA nagyon-nagyon fontos szerepet játszik, úgyhogy csak dicséret illetheti ezért. Persze, ez a szervezet nagyon fontos politikai szerepet is játszik a közel-keleten. Ez nem csak egy tisztán humanitárius szervezet, akár be akarja ezt ismerni, akár nem. Figyelmesen hallgattuk a tényeket, amiket megismertetett velünk itt, az ön ítéletét és véleményét is. Kiemelném azt, amikor azt mondta, hogy erőfeszítéseket tesznek a gázai övezetben. Szerintem lenyűgöző az, hogy lehetetlen körülmények között hogyan erősítik az embereknek az önértékelését, és önök az egyik legkézzelfoghatóbb példája ennek, hogy nyári játékokat szerveztek a gyerekeknek. Ez, ez nagyon dicséretes az önök részéről. Egy dolgot hozzátennék, talán provokációként érni meg, de igaz. Nagyon jó lenne, ha izraeli gyerekek is játszanának a palesztin gyerekekkel. For the future and the hope, sign of, of hope. So, uh... Tehát én szeretném elmondani önnek, hogy én is osztom a félelmét, hogy valószínűleg még sokáig lesznek jelen a régióban. Szeretnénk azt, hogyha a munkájukat befejeznék és elérnék a céljukat, de a politikai helyzet nem túl ígéretes. És az, hogy a házakat egyre nagyobb ütemben rombolják le, 47%-kal nőtt a lerombolás üteme, ez 47%-a több, mint amit tolerálhatnánk, ezt nem fogadhatjuk el. És ugyanez igaz a gázai övezet elizolálására, a blokkád illegális, a nemzetközi törvények ellenében van, a józanész tagadja, és felháborító. Tegyük azt, amit ön is mondott, ne fogadjuk el ezt, mint elfogadható helyzet, normális helyzet. <laughs> Az elnök hogy nagyon kritikusan pillant rám, úgyhogy befejezem. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, és mindig hálásak leszünk, ha ellátogat hozzánk, és megcímez minket. Köszönöm. Merci beaucoup, monsieur. Nagyon szépen köszönjük, Weigl úr, de rossz úr következik. Uh, thanks. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük, Randi úr, hogy eljött hozzánk. Azt hiszem, az UNRWA és az Európai Parlament közötti kapcsolat nagyon fontos. Én az UNRWA-nak a munkáját és a történetét tulajdonképpen az ez egyik sikertörténeteként tekintem, Mint az oktatás, mint a menekültek szolgáltatásait illetően nagyon fontos mindez a különböző szomszédos országok tekintetében is. Tehát épp ezért az úr megérdemli mindazt a támogatást, amit nyújtani tudunk nekik. Azt hiszem, hogy az UNRWA hitelének a fenntartása nagyon fontos, Épp ezért szükséges biztosítani mindazokat a forrásokat, amelyek a munka elvégzéséhez szükségenek. Az előadás beszélt a palesztin, a PLA-val való kapcsolatról is, és a gázai műveletekről is, és ez az előadó eléggé sötéten látta az elkövetkezendő hónapoknak a forrásait, tehát hogy 36 millióval kevesebb van, mint szükség lenne rá. 260 ezer gyermek nem táplálkozik rendszeresen, akkor az egészségügyi programokat is felfüggesztik majd és 600 ezre nem kapják meg az élelmiszer adagjaikat sem. Nos, amikor az Európai Unió és az UNRWA közötti megállapotásról beszélt, amikor arról volt, hogy 66 millió euróról 100 millióra emelik a költségvetést, akkor ez vajon ezeket a hiányosságokat pótolja-e, fedezi-e, amelyekről az előbb szóltam. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Grez asszony kap szót. Ez az utolsó kérdés. Nagyon szépen köszönöm, én nagyon rövid leszek. Ha jók az információk, akkor ma a külügyi minisztereknek, minisztereknek az ülése folyik most Brüsszelben, és Palesztina kérdése is napi renden van. Ha jól értettem, akkor az európai miniszterek nem feltétlenül ültenek, értenek egyet. A kérdésem az, hogy mit vár attól a minisztertanácsi ülésről? Elnök, köszönjük szépen. Először a bizottság kap szólt. Kansz asszony, nem valami olvashatóan ír a kolléga. Kamps asszony. Igen, mindig nagyon örülünk annak, amikor meghallgatjuk Granti urat, mert a bizottságban is mindig nagy problémát okoz a költségvetés, és hogy hogyan osszuk meg az érintettek között. Nyilván itt nem csak az unráról van szó, hanem a palisztin hatóságokról is. Úgyhogy köszönjük a parlamentnek, hogyha segítenek minket abban, hogy a költségvetésünket teljesíteni tudjuk, és a lehető legtöbbet elérjük vele. Úgyhogy mindig kompromisszumra törekszünk. De sajnos csak ennyi a keretünk. Úgyhogy mi is nehéz helyzetben vagyunk. De köszönjük Garantil, egyértelmű volt a helyzet ismertetése. Oké, okay. jó. Szabeva asszony akar hozzászólni? Nem? Nem. Sajnos kikapcsolta az elnök a... Most akkor Grandi úr kap szót, hogy válaszoljon mindezekre a kérdésekre. Azt hiszem, hogy elég gyorsan lehet válaszolni ezekre a kérdésekre. Talán a legösszetettebb kérdés, az utolsó kérdés, úgyhogy ahogy már mondtam, nyilván mi csak egy játékos vagyunk. És egyértelmű, hogy humanitárius szerepeket is vállalunk, szolgáltatásokat nyújtunk, mi nem folyunk bele a politikai vitákba, de azért elmondanám, hogy mit várunk el a politikai szereplőktől. Határozott képességet, hogy pozitív eredménye legyen ennek a folyamatnak. Egyébként a menekültügyi kérdés, hogy újra foglalkozzunk vele. Úgy, hogy elismerjük azt, hogy a menekülteknek is vannak vágyaik, és nem csak a politikai érdekekkel foglalkozzunk, nem csak a politikai szereplők érdekeivel. Talán utopikus az én elképzelésem, de talán kicsit kevésbé most, hogy bekövetkezett az arab tavasz. Most már nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, hogy mit akarnak a népek. És ide értem a palesztin népet és a palesztin menekülteket. Úgyhogy ez nem attól függ, hogy a CSM mi történik, hanem attól, hogy jó irányba haladjunk. Ez egy kitűnő lehetőség, hogy felvállaljuk a szerepet, és hogy még mindig szavahihetőek maradjunk. Egyébként már régen fel kellett volna vállalni ezt a szerepet, de most megint lehetőség nyílik arra, hogy újra játékba lendüljünk, és egyértelmű, hogy békét nem csak a pártok köthetnek, de ösztönzéses nyomás nélkül a felek nem kötnek békét. Nagyon fontos, hogy komolyabbak, kézzelfoghatóbbak legyünk a helyiek számára, és önöknek egyre többe kerül ez a jelenlét. Ami az ivóvizet illeti, de valóban igaza van, ez egy komoly probléma. Ebben a projektben nem nagyon folyunk bele, kivéve a menekült tábor infrastruktúráját, illetve egy harmada egy harmadát a tábornak érinti ez. Különösen Libanon és Gázában foglalkozunk ezzel az infrastruktúrával, és nem tudom, milyen erőforrásokat lehetne találni erre. Gázában ez a blokkádhoz kötődik emiatt, az infrastruktúra már leromlott, Le- Libanonban pedig annyira kielesedett ez a helyzet, hogy kifejezetten a menekült a teknek a problémája a vízellátás. Ez a kirekesztettség eredménye, és az infrastruktúra feljavítása a menekültek érdekeit szolgálná. Jelenleg nem ez a helyzet. A pszichoszociális problémák, különösen a gázai jövezetben, ott, ahol a gyerekek nagyon sokat szenvedtek, nem csak azért, mert elizolálódtak, hanem azért is, mert állandóan katonai támadásoknak a tanúi Úgyhogy nagyon fontos az, hogy a támogatásunkat folytassuk. De rossz úr, sajnos igaza van. Sajnos erre nincs elég pénz. Úgyhogy a plusz 36 milliót illetően attól tartok, hogy a mentális higiénis pro, önprogramunkat fel kell függesztenünk. Ez nagy kár lenne, hiszen nagyon sokat investáltunk ebbe az elmúlt években. A gázai erőforrásokat illetően. Rossza sajnos az Európai Unióval még csak odáig jutottunk, hogy az alapköltségvetésünket támogassák. Oktatás, egészségügyi ellátás, és szegénység elleni küzdelem. Amiről ön beszél, az a plusz humanitárius program. Ez csak addig tart majd, amíg a blokád is tart, hiszen a blokád hívta elő a problémákat. Ez az élelmiszersegélyek, mentálhigiéni és munkahelyteremtés. De a Joint Declaration plusz erőforrásai ide nem folynak be. Az Eko támogat minket, de hát a, az ő erőforrásaik is végesek, most mondta éppen a bizottságnak a képviselője. Georgieva biztos az, hogy nagyon támogat minket, csak az erőforrásai végesek, amit csak lehet előterem számunkra, de neki is többre lenne szüksége, hogy abból segíthessen minket Gázában. Köszönöm mindenkinek, hogy szót kért. Merci beaucoup. Nagyon szépen köszönjük, Randi úr. Köszönjük tényleg, hogy ilyen világos, jelentős üzenetet fogalmazott meg. Mint tudja, az Európai Parlament támogatja és továbbra is támogatni fogja az önszervezetének a fontos munkáját. Reméljük, hogy nem sokára újra üdvözölhetjük, és reméljük, hogy az palesztin és a, az izraeli gyermekek egy napon együtt játszhatnak, ahogy Weigl úr is mondta, ez tényleg az önök munkát dicsérné. Köszönjük. Donc la réunion... Akkor most bezárom az ülést, és holnap kilenckor kezdődik a koordinátoroknak az ülése, tíz órakor ugyanebben a teremben kezdődik aztán az ülése a szakbizottságnak. Mindenkinek szép estét kívánok! Euh, faut pas toujours être rigide. À bientôt, sais, hein, peut-être euh, à Gaza, peut-être.